Kedves kollégák, ezzel a szakbizottságunk első 2020-as ülését szeretném megnyitni. Mindenki tudja, hogy az agrárpolitika szempontjából döntő évhez érkeztünk. Ott van a pénzügyi terv, a 2021-2027-es évekre a költségvetést meg kell határozni, és emellett az agrárpolitika tartalmát is, legalábbis jelenlegi formájában módosítani fogjuk, a 2021-2027-es évekre fogjuk meghatározni. Ezzel a szakbizottságunk a közérdek, vagy egy nagy nyilvánosság érdeklődése központjába kerül, mezőgazdaságon belül és kilől. Szeretném elmondani, hogy igen, tartalmas a mai és a holnapi napi rendünk is, ezért ugorjunk fejest a napi rend elfogadásába. Ha nincs ellenvetés, akkor ezt ezzel elfogadottnak tekinthetjük. Szeretnék arra is utalni, hogy ez az ülés is egy olyan ülés, amelyet közvetíteni fogunk az interneten. Minden uniós nyelven hallható is a tolmácsolás. Az észt, a lett, a máltai és az ír nyelv kivételével. Kommen wir zu Punkt 3 der Tagesordnung an. Nézzük a harmadik napirendi pontot. A jegyzőkönyv elfogadásáról van szó. Ha jegyzőkönyvek elfogadásáról, ha nincs megjegyzés, akkor ezt elfogadtuk, és rá is térhetünk a negyedik napi rendi pontra. Szeretettel üdvözlöm szakbizottságunkban a horvát mezőgazdasági minisztert, aki a tanács uniós elnökségét, ö, soros elnökségét tölti be. Maria Vukovics asszonyt, remélem jól ejtettem a nevét, mondja az elnök, üdvözlöm körünkben, és örülök annak, hogy megkaptuk a lehetőséget arra, hogy önökkel eszmét cseréljünk a horvát elnökség elején. A horvát elnökség nagyon sok mindent betervezett az erős Európa kívások világában jelszó alatt. Természetesen bennünket az érdekel konkrétan, hogy mit terveznek, a, és hogy az agrárpolitika szempontjából az első fél évben a kapra vonatkozóan hogyan kívánnak előrelépni, mi a tervük a több éves pénzügyi tervvel, és bizonyára lesznek még olyan témák, amelyeket a kollégák fognak megemlíteni önnek. Nagyon örülök, hogy itt van, és most megvan a lehetősége arra, hogy bő 15 percen belül ismertesse a horvát elnökség terveit, utána a koordinátoroknak adok szót, mint ahogy a szokásos, és utána a kollégák fognak kérdéseket feltenni. Miniszter asszony, tessék! Poštovani predsjedniče Odbora za poljoprivredu i ruralni... Igen, tisztelt szakbizottság, kedves Linz úr, tisztelt képviselőasszonyok és urak, hölgyeim és uraim! Rendkívüli öröm a számomra, hogy a horvát elnökség prioritásait a mezőgazdaság, vidékfejlesztés és erdőgazdálkodás témájában ismertethetem. Horvátország az unió számára nehéz időkben veszi át az elnökséget, sok nyitott, összetett politikai kérdés van napirenden. Való igaz, kihívások előtt állunk, de rendkívüli megtiszteltetés ez a számunkra. Olyan ország vagyunk, akik nem rég lett uniós tag, és most 7 év után az elnökségi tisztet is átvezzünk. Szeretnénk az uniós 2024-ig szóló stratégiai menetrendjének megfelelően eljárni, szeretnénk megoldani a kritikus problémákat, például az egyenlőtlen mezőgazdasági fejlődés, klímaváltozás és biztonság kérdéseit. Négy kulcsprioritásunk van. Első helyen a továbbfejlesztés és a növekedés áll. Itt jobb körülményeket szeretnénk teremteni minden uniós állampolgár számára fenntartható gazdasági fejlődés mellett. Annak érdekében, hogy ezt a célt elérjük, ambiciózus költségvetésre és eszközökre van szükség. Szeretnénk itt biztosítani, hogy a mezőgazdaság továbbra is olyan kiemelt eh, helyet kapjon, mint mostanáig. A kap a gazdáink és a vidéki területek lakói számára nagy fontosságú, és mindent összevetve az európai állampolgárok számára is. Ebből azokból kifolyólag a jogalkotók nyitott kommunikációját nyil- fogjuk megvalósítani, úgy, mint ma is itt, hiszen csak így lehet gondoskodni arról, hogy a politika előnyös legyen mindenki számára. A kap az egyik legösszetettebb szakpolitikai terület, amely már több cikluson keresztül változott. A horvát elnökség a szubszidiaritást, az egyszerűsítést és a fenntarthatóságot fogja szem előtt tartani tevékenységében. Jó okok voltak arra, hogy az évek során módosítsuk az agrárpolitika jogi keretét. Jelenleg igen nehéz a politikai helyzet, és éppen ezért jelent kihívásokat ennek a politikának a megvalósítása is. Az által meghallgatott gazda is ezt mondta nekem. Azt mondja, hogy ő azt mondta, hogy szeretné tartani magát a szabályokhoz, de annyira gyakran változnak ezek a szabályok, hogy már nem is tudja, hogy milyen szabálynak kell eleget tennie. Minden egyszerűsítés üdvözlendő a részünkről. Az elnökségünk folytatja az további egyszerűsítést, főleg a kis és családi vállalkozások és üzemek egyszerűsítését, de a stratégiai tervek egyszerűsítését is megcélozzuk. A túl szigorú szankciókat nem szeretnénk, és a kis mulasztások szankcióit nem szeretnénk, sem a gazdák, sem pedig a tagállamok szintjén. Sok minden nem tőlünk függ, sok minden külső tényezők miatt következik be. A kapom belül folytatjuk azt a tendenciát, hogy a tagállamok egyre nagyobb felelősséget vállaljanak az intézkedések végrehajtásában. Horvátország ezt a megközelítést támogatja. Különböző földrajzi és egyéb feltételek vannak, amelyek eltérnek tagállamról tagállamra változnak, így neki kell meghatározniuk azt, hogy hogyan szeretnének a közös célokhoz hozzájárulni, úgy, hogy közben a saját ágazataikra országokban odafigyelnek. Ilyen értelemben azon dolgozunk, hogy rugalmas megoldásokat találjunk a nemzeti tervek kidolgozására. És mondanék még valamit a fenntartatóságról is. Ez egy vezérmotívum az agrárpolitikában a fenntarthatóság. A következő kapban is kiemelt helyet kap, és az európai Green Deal ben is így jelenik meg. A mezőgazdaság és a környezet között kölcsönhatás van. A mezőgazdaság, mezőgazdaságnak is tennie kell a növényes állatvilág védelméhez. A mezőgazdasági miniszterek emellett kötelezték el magukat akkor, amikor a következő finanszírozási időszakban egy ambiciózusabb védelem mellett tették el a, le a voksukat. Azt meg kell néznünk, hogy ezek az ambiciózusabb klímacélok hogyan érhetőek el. A csomagban vannak bizonyos intézkedések, amelyek pozitív kihatással vannak a klímára és a környezetre. A javaslatban szerepel az is, hogy csökken a kapénzek mértéke. Ha ez így lesz, akkor nem lehet a környezeti célokat megvalósítani. Mindenképpen nagyobb költségvetésre van szükség a kapra. Ha magas célokat tűzünk ki magunk elé, nagy célokat tűzünk ki magunk elé, akkor számba kell vennünk azt, hogy a kap milyen eredményeket ért el mostanáig. Nem szabad elfejtenünk azt, hogy a gazdák mostanáig is nagyon sokat fektettek a tudásba, valamint a környezetbe, a tudásba, és ezzel védték a környezetet. A kap céljai nem csak az élelmiszergyártás célokhoz, hanem a környezeti célokhoz is kapcsolódik. Szeretnék sikra szállni amellett, hogy a mezőgazdaság ne legyen fő kockázati tényező a növény és állatvilág sokfélesége szempontjából. Sok generációhoz tartozó gazdával beszéltem, és azt láttam, hogy ők elkötezték magukat amellett, hogy védjék a környezetet. Ők ösztönösen próbáltak a környezetért tenni, még olyan időkben is, amikor nem tartozott a környezetvédelem a mezőgazdasági terminológiához. Az átmeneti rendelkezések rendeletéről is beszélnék, amely 2021-re vonatkozik. A jövő héten kezdődik a mezőgazdasági tanácson az ezzel kapcsolatos tanácskozás. Szeretnénk két-három hónapon belül megegyezni. Az Európai Parlamentet arra kérjük, hogy kezdje el a háromoldalú egyeztetéseket, mégpedig a lehető leghamarabb, annak érdekében, hogy a 2021-es kifizetéseket a gazdák számára biztosítani tudjuk, hogy a folytonosság biztosított legyen. Az elnökség véleménye az, hogy ez a jogi aktus ö, politikai érdekektől mentes kell, hogy legyen, csak a szakmai szempontokat vegyük figyelembe. Az új eszközökkel szeretnénk a régi szabályokat megvalósítani, és szeretnénk azt is, hogy ne szakadjanak meg a mezőgazdasági és vidékfejlesztési beruházások. Továbbá fontos szerepet kap a mezőgazdasági politikában a Green Deal és a Farm to Fork elmélet is. Az, ami ebben az anyagban szerepel pozitív, de még szeretnénk néhány választ kapni. A horvát elnökség az elkövetkező hat hónapban aktív munkát végez e témában. Az egyik legfontosabb testület az Agrifis tanács. Az elmúlt évtizedekben megváltozott a gondolkodásmódunk. Az Európai Unió állampolgárai egyre inkább odafigyelnek az, az egészséges környezetre, melyben a növény és állatvilág sokfélesége biztosított, és amelyet megőrizhetünk a további generációk számára. Így az Európai Bizottság egy sor intézkedését támogatjuk. Ezek ambiciózusan és vizionárius módon szeretnék a fordulatot megteremteni, hogy egy igazságos és fenntartható táplálkozási rendszerünk legyen az Európai Unióban. Van egy csomagunk, a Farm to Fork. Itt a mezőgazdaságban és élelmiszergyártásban már elért magas színvonalú normákat szeretnénk továbbvinni. Az elnökség Sikra száll amellett is, hogy a növényvédőszerek bevetését csökkentse. A növény és állatvilág szempontjából is fontos ez. Tehát emellett fogunk sikra szállni. Alternatív ö, növényvédőszereket szeretnénk használtatni, elkerülve a vegyi anyagokat. Úgy azonban, hogy mindez ne hozzááltalános helyzetbe a, verseny, a mezőgazdaság versenyképességét. Az állatjólét is nagyon fontos a számunkra, és jónak tartjuk azt, hogy az állatjóléti platform munkája folytatódik. Horvátország már az elejétől részt vett ebben a munkában, és az irányú konstruktív munkát továbbra is folytatjuk. Főleg a szállítás során biztosított állatjólét, valamint az illegális állatkereskedelem meggántolása a témák. A Green Deal-ben fontos szerepet kell, hogy kapjon az erdőgazdálkodás is. A tagállamok elkötezték magukat amellett, hogy közösen tegyen valamit, megvédjék az erdőket, és ezeket megújítsák. Uniós szinten új stratégiára van szükség az erdőkre, a 2020 utáni időszakra. Még ebben az évben várjuk az ezzel kapcsolatos javaslatot. A Green Deal-ben elismerik azt, hogy a, az erdők a fajok sokfélesége szempontjából és a környezetvédelem szempontjából is fontos. Nyilván vannak eltérések a tagállamok között, vannak olyan tagállamok, amelyeknek igen nagy területe erdőkkel fedett terület. A fenntartható erdőgazdálkodást kell támogatnunk, hiszen az Európai Unió gazdasági hatalom és a világ sok szögletéből importálunk különböző termékeket is. A fenntartható erdőgazdálkodás területén még tennünk kell. A partner országainkat is rá kell vennünk arra, hogy a, védett, ter, hogy a veszélyeztetett területeket védjék. Horvátországnak csak nem 250 évre visszamenőleg van erdőgazdálkodási tapasztalata. Az erdőgazdasági ökológiai szerepét próbáljuk megőrizni az egész közösség számára. Gyorsan tehetünk, gyorsan reagálhatunk a az éghajlatváltozás hatásait hamarabb ki tudjuk védeni, és az új feltételekhez jobban tudunk igazodni. Akkor, amikor mezőgazdaságról beszélünk, főleg a kihívásokra összpontosítunk és a problémákra, de hát vannak emellett nagyon pozitív fejlemények, példák is. Ezek bátorítanak bennünket abba, a, arra, hogy folytassuk az ez irányú munkát. Itt vannak például az új technológiák, melyek segíthetnek a termelésben. A fogyasztók információhoz való hozzáférésén javítanunk kell az új technológiák révén. Az új technológiák a mezőgazdaságot vonzóbbá tehetik a fiatalabb generációk számára is. Ez lényeges, hiszen nagyon sok fiatal elvándorol a vidéki területekről, sok tagállamban van ez így. A horvát elnökség folytatni fogja azokat az erőfeszítéseket, amelyeket az előző elnökségek az új technológiákra vonatkozóan már elindítottak, a bio gazdálkodást is előre visszük. Itt is vannak jó példák. A biogazdálkodás révén új mm, üzleti lehetőségeket és új munkahelyeket lehet teremteni. Innovatív termékeket is le lehet gyártani, amelyeknek nagyobb az értéke. Szeretnék még valamit kiemelni. Nagyon fontosnak tartom, megnézni, hogy a kis családi vállalkozások milyen szerepet játszanak a mezőgazdasági politikában, hiszen sok esetben, sok országban ők képezik a mezőgazdaság gerincét, és a legtöbb tagállamban a kis vállalatok, családi vállalatok jelentik a legelterjedtebb vállalkozási formát is a mezőgazdaságban. Ezért gondoskodnunk kell, arra, gondoskodnunk kell arról, hogy helyzetüket biztosítsuk, erősítsük. Sikra kell szánnunk mellettük, ugyanis ezzel a ö, falu és a vidéki terület ö, újra népesedhet. Hat intenzív hónap áll előttünk, ebben kell majd egy jó jogi keretet biztosítanunk az Európai Unió számára. Állok előbe a partnerségi együttműködésnek, és már most előre is köszönöm az önök kérdéseit. Vielen herzlichen Dank, Frau Ministerin, für die... Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy a horvát elnökségi programot bemutatta nekünk. A következő hónapokra sok dolgunk lesz, és nagyon sok kérdést fogunk feltenni. A koordinátorokkal kezdjük. Először is Dorfman képviselő kap két percet. Köszönöm szépen. Üdvözöljük, miniszterasszony. Köszönöm, hogy eljött erre az eszmecserére. Nem sokat tudok mondani ahhoz, amit ön elmondott, hiszen egyetértek azzal, ami elhangzott összességében, ami a, az agrárpolitikát illeti. Valóban fontos, hogy erősebben koncentráljunk arra, hogy a kifizetések oda kerüljenek, akik a jövőben a vidéket alakítják. Tehát itt a családi gazdálkodások, kisebb és nagyobb családi gazdálkodásokról van szó, ahol tényleg ott élnek az emberek a vidéken, ahol ezzel a, a földeket, a mezőgazdaságot és a környezetet is alakítják. A múltban mindig voltak szép szózatok, de amikor arról van szó, hogy konkrétan kikapja meg a pénzt, akkor elég gyorsan változtak a dolgok. És a fenntarthatósággal is összefügg mindez. Azt gondolom, hogy a gazdálkodások nagy része, hogy ön is mondta, fenntarthatóan gondolkoznak. A gazdák alapvetően nem abban gondolkoznak, hogy a termőföldet hogyan tudják elrontani vagy károsítani. Tehát alapvetően ők fenntarthatóan gondolkoznak, és a következő nemzedéknek akarják a termőföldet továbbadni. És ez valóban így van a családi gazdálkodásokban. Olyan időket írunk, amikor a mezőgazdaságot nehéz helyzetbe nehéz helyzetbe került, úgyhogy azt kell most kitalálnunk, hogy hogyan lehet valóban fenntarthatóan tovább folytatni a mezőgazdasági tevékenységet. Teljesen egyetértünk, elég gyorsan kell a technikai rendelettel kapcsolatban döntenünk, hogy a következő évekről tudjunk dönteni. Ami az erdészeti stratégiát illeti, ezzel sokat fogunk foglalkozni, itt a parlamentben és a, önök a tanácsnál is. Ami az agri-fish elemet illeti, fontos, hogy ez központi elem maradjon. Itt a parlamentben elegánsan megpróbálják kivenni a mezőgazdaság kezéből és inkább egészségügyi vagy élelmiszerügyi kérdésként kezelni. Ennek az lenne az eredménye, hogy a gazdák egyszerűen csak tétlenül nézik mindezt. Úgyhogy szeretném, hogyha odafigyelne arra, hogy a halászati kérdések továbbra is a mezőgazdasági területen maradjanak. A fenntarthatósággal kapcsolatban teljesen egyetértünk. Sok sikert a következő hónapokra. Elnök, köszönöm. De Castro képviselő kapcsolat. Köszönöm. Először is üdvözlöm a miniszterasszonyt, üdvözlöm, ugyanis ő most a mezőgazdasági tanácsnak az elnöke is. Ez a horvát elnökség, ebben a horvát elnökségben a mezőgazdaság rendkívül fontos lesz, ugyanis ebben a hat hónapban kell majd az Európai Parlamentnek is az álláspontját kialakítania, és remélem, hogy ez a tanácsnak is sikerül majd a kap mindhárom jogi aspektusát sikerül majd megújítani és át, átnézni. Elindulnak majd a három oldalú egyeztetések, és reméljük, hogy sikerül majd egyességre is jutni. Ön beszélt a zöld megállapodásról, mi nagyon támogatjuk ezt a nagy lendületet, amely elindult, amelyet a bizottság elindított eh, von der Leyen asszonynal az élén. A mezőgazdaságnak fontos központi szerepet kell játszania az új európai zöld megállapodásban. Nyilvánvaló, hogy nem csak, illetve nem olyan politikára van szükség, nem olyan mezőgazdasági politikára van szükség, amely nem vállal kockázatokat. Egy kihívásokkal teli időszak áll előttünk. Fontos, hogy ebben ne nacionalizáljuk a mezőgazdaságot. 50 év áll mögöttünk, amelynek során a mezőgazdaság folyamatosan fejlődött. Most is olyan mezőgazdaságpolitikára van szükség, amelyben a 28-ak, a 27-ek osztoznak, és nem külön nemzeti mezőgazdasági politikákról van szó. Fontos, hogy közös vízió mentén haladjunk előre, ugyanis csak így lehet a reformot, a reformjavaslatot véghez vinni zöld intézkedés csomagra van szükség, amely Brüsszelből indul, és amely után rugalmasan végrehajtják azokat a tagállamok. Érdekes időszak lesz ez a horvát elnökség számára. Meglátjuk, hogy a parlament ebben az időszakban milyen szerepet tudhat majd a magáinak. Időre szükség van, de nem szabad a gazdaságban, a mezőgazdaságban dolgozókat bizonytalanságban hagyni. Fontos elmondani, hogy lesz közös mezőgazdasági, közös agrárpolitika, és ezért olyan fontos az átállási időszaknak a megfelelő kezelése is társ döntésben születnek majd a, a rendeletek. Fontos, hogy kihasználjuk az átállási időszakot is, arra, hogy biztosítsuk a gazdákat arról, hogy minden jól fog haladni. Sok sikert kívánok a horvát elnökségnek, remélem, hogy hamarosan újra találkozunk. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Emlékeztetnék arra, hogy mindenki tartsa be a hozzászólási időket, máskülönben kicsúszunk az időből. Szervezési szempontból szeretnék még bejelenteni valamit. Megbetegedett egy tolmács, és ezért svédül hozzá lehet szólni, de svédre nincsen tolmácsolás. Ezt a tájékoztatást az ülés elején még nem tudtam. Müller képviselő. Miniszterasszony, köszönjük szépen, hogy eljött ma hozzánk, és hogy a soros elnökség nevében velünk ezt az eszmecserét megtartja. Gratulálnék Önöknek, hiszen Horvátország a Nemzetközi Zöld Hét megnyitóján kiválóan képviseltette magát. Németországban nagyon sok szimpátiát vívtak ki. Horvátországban fogunk járni, és tudjuk, hogy mennyire nehéz az ottani felépítés. Szerintem két dolgot szeretnék most kiemelni. Egyrészt azt gondolom, hogy a zöld megállapodás céljai valójában fontos, hogy bekerüljenek a kapba komoly aggodalmaim vannak, hogyha a kap kialakítását nézzük, és meg akarjuk várni azt, hogy a zöld megállapodást megismertessék, akkor csak még további csúszások lesznek, és nem hiszem, hogy ez összességében segítség lenne. A tanács gondolkozik-e azon, hogy költség értékelést készítsen arról, hogy a mezőgazdaságot ez hogyan érinti? Hogyha mindennek meg kell felelni, amelyet a társadalom elvár tőlünk, állatjólét, biodiverzitás védelme, fenntarthatóság, a fajok sokszínűsége, stb. stb. stb. Ez óriási költséget jelent a mezőgazdaságra. Ha tudom, hogy jelenleg hogyan is működik a rendszer, hogy az élelmiszer kiskereskedelem még nincsen kész arra, hogy a gazdáknak többet adjon a termékeikért, akkor valahonnan mégiscsak szükség lesz pénzre, máskülönben egyszerűen nem fognak működni a családi gazdálkodások. A gazdának valamiből meg kell élnie. Ami a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatos vitákat illeti, ott azt látom, hogy nincsen több pénz, és ezért komolyan aggódok a családi gazdálkodásokért. Fontos lenne számomra, hogy a lehető leggyorsabban a kapon belül az átmeneti szabályokat rendelkezésre állítsuk azért, hogy a gazdák akik a fenntarthatóságot megfelelően kezelik, ezt megtehessék. Köszönöm, Hajzlin képviselő. Köszönöm, miniszterasszony, mi is üdvözöljük itt önt, és azt gondolom, hogy nagyon izgalmas időket fog megélni, hiszen a, az évre nagyon komoly feladataink vannak. De olyan helyzetben vagyunk, ahol a kapról, még az előző biztos részéről tárgyalunk, és nem igazán ambiciózus ez a terv. És továbbra is arról beszélünk, hogy a pénzek 70%-át hektáronként adjuk ki, nem teljesítményként, hanem területi alapon. Ez egyáltalán nem felel meg a mai idők elvárásainak. Itt a zöld megállapodásról van szó, Müller képviselő is beszélt egyéb elvárásokról, és ez így párhuzamosan folyik, de nem tudom, hogy a bizottság erről mit gondol, hogy hogyan lehet ennyire ambiciózus agrárpolitikát kialakítani. A jelenlegi helyzetben nem mehetnek tovább a dolgok. Nagyon sok pénzt pazarlunk el, a családi gazdálkodásokat kell támogatni. Hát ők azok, akik a legkevesebbet kapnak a mostani kapból. Nagyon komoly gazdasági nyomásnak vannak kitéve, és egyszerűen eltűnnek az Európai Unióból. Közben a land grabbing is komoly probléma, hiszen egyre több nagyvállalat vásárol fel termőföldet, és ők azok, akik a leginkább előnyt húznak a kapból. Egyértelműen azt szeretnénk, hogyha mezőgazdaság kapna pénzt, de úgy, hogy a nyilvános pénzeket nyilvános szolgáltatásokért kapjuk beszélt a fenntarthatóságról. A múlt héten a plenárison Strasbourgban nagyon izgalmas eszmecserét folytattunk. A biodiverzitás valójában a klímaváltozással a két fő téma, amire megoldást kell, hogy találjunk. És a mezőgazdaságnak is ebben részt kell vennie, fő részt. A peszticidről beszélt, azt gondolom, hogy itt ambiciózusnak kell lennünk, és örültem annak, hogy ami a biogazdálkodást illeti, arról mit mondott ez. Azt gondolom, hogy pont a kisebb gazdálkodások számára nagyon nagy lehetőség, hogy a saját földjeiken ezt bevezessék. Végül pedig pénzről még nem is beszéltünk. A pénzről is kell beszélnünk. Nem szabad elfogadnunk azt, hogy a második pillér a kapreformból a legtöbb pénzt veszítse el. Köszönöm, elnök. Köszönöm, Dávid képviselő. Köszönöm. Miniszterasszony arról beszélt, hogy nagyon fontosnak tartja, hogy a mezőgazdaság ne egyfajta káros szereplőként kerüljön elő, de hát már valójában ez történik. A média nagyon gyakran beszél úgy a mezőgazdaságról, mint valamilyen káros tevékenységről. Nem csak az én országomban, kollégáktól úgy hallom, hogy más országokban is azt olvashatjuk, azt hallhatjuk, hogy a mezőgazdaság károsítja a környezetet. Mit tesz azért, hogy másként állítsák be a mezőgazdaságot kiegyensúlyozottabban, azért, hogy az emberek tudjanak arról, hogy milyen feladata van a mezőgazdaságnak, hogy az élelmiszertermeléssel foglalkozik, és ne csak a környezet perspektívájából beszéljünk a mezőgazdaságról. Vannak olyan gazdálkodások, amelyeket nem csak kisebb családok üzemeltetnek. Nos, Csehországban kicsit más a helyzet, ott a gazdálkodások átlagos mérete 134 hektár. Ön szerint ez nem jó felépítés? Ezen változtatni kell? Ez túlságosan nagy átlagméret? Ezen gazdálkodások az össztermelésben komoly szerepet játszanak. Lenne egy másik kérdésem is. Mit gondol a harmadik országokból érkező mezőgazdasági importról, tehát az EU-n kívüli importról? Például az Egyesült Államokból, Kínából, a Mercosur országokból, vagy Vietnámból, ahol az ígéretek ellenére nem számíthatunk arra, hogy az ellenőrzések valóban elérik azt, hogy betartsák a standardokat, ugyanazon standardokat, mint amit mi alkalmazunk az EU-ban. Konkrét terveket várunk tehát, amelyekkel bemutatják, hogy az összes említett problémára valóban megoldást találunk. Köszönöm. Kucsnyuk képviselő. Köszönöm szépen. Miniszterasszony, szeretnék köszönetet mondani önnek azért, hogy eljött hozzánk az Agri Szakbizottság ülésére. Köszönjük szépen, hogy bemutatta nekünk a prioritásokat, a horvát elnökség prioritásait és külön köszönet azért, hogy beszélt arról, hogy mennyire fontos a kis gazdálkodásokat támogatni. Lengyelországban nagyon sok a kis gazdaság. Az, hogy a horvát elnökség ezt prioritásként kezeli, prioritásként kezeli, ezt mi mindenképpen üdvözöljük. Beszélt az átmeneti intézkedésekről. Lenne három javaslatom, ami ezen átmeneti időszakot illeti. A bizottság javaslata az, hogy az átmeneti intézkedések csak 2021-re legyenek érvényesek. Ön szerint, látván, hogy mennyire összetett a kap maga, nem kellene két évre, 2021-re és 2022-re is bevezetni ezen átmeneti intézkedéseket. Ön nem látja ennek a szükségét? Másodszorban támogatja-e hogy fenntartsuk a rugalmasságot az első és a második pillér közötti átutalásokra vonatkozóan. Jelenleg van ilyen lehetőség, 25%-ban maximálisan. Ön szerint az átmeneti időszakban fenn kell tartani ezt a lehetőséget. Végül pedig ezen átmeneti intézkedések ki kell -e őket egészíteni nemzeti intézkedésekkel. Egyelőre ezt nem tervezik, de mi úgy gondoljuk, hogy a nemzeti támogatást már 2021-re és adott esetben 22-re is be kellene tervezni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Végül Flanagan képviselő kap szót. Um, thank you very Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm a bemutatót. Én Írországot képviselem, és nagyon érdekel a kapnak a megújítása. És jelenleg Írország szerte utazom, és egy bizonyos választásra bizonyos jelentkezőt keresek, ez az egyik dolgom képviselőként. A másik dolgom pedig, hogy látom, hogy foglalkozom azzal, hogy milyen sok gazda ideges, aggódik amiatt, hogy nagy változásokat kell véghez vinnie, Eh, annak érdekében, hogy a, klímavéd, ugye a klímát védelje, klímát megvédje, viszont ezért nem kapnak plusz pénzt. Egy dolog biztos, egy dolog teljesen biztos, valamit tennünk kell most méghozzá sürgősen a klímavédelemért. Ugyanis a tudósok azt mondják, hogy hát a gravitáció van, tessék, nézzék, ez a tárgy is leesik a kezemből, és ugyanezek a tudósok mondják azt nekem, hogy ez én gyerekem, aki öt éves, hogyha nem teszünk valamit, akkor mire 48 éves lesz, vagyis amennyi én vagyok most, addigra éhen hal, mert nem lesz élelem a földön. Több száz millió embernek nem lesz hol laknia, és ennyi ember fog keresni lakóhelyet magának, emiatt pedig borzasztó jövővel nézünk szembe, hogyha nem teszünk valamit. Hallgatom a gazdákat, hallgatom azokat, akik aggódnak a jövőjük miatt, aggódnak, hogy vajon mi lesz velük, és azt gondolom, hogy most kell fellépnünk. Hogyha öm, fel akarunk lépni, akkor segítenünk kell a gazdáknak nekik van a lehető legnagyobb lehetőségük arra, hogy megváltoztassák a jelenlegi helyzetet, és nekünk őket támogatnunk kell finanszírozásra van szükség, Európának változnia kell, ugyanis nem vághatja továbbra is maga alatt a fát, mindenképpen fel kell lépnie Európának, és támogatnia kell azokat, akik az élelmünket megtermelik. Szerintem egy olyan ország, mint Írország szempontjából ez szintén nagyon fontos. Köszönöm szépen a koordinátorok sorának végére értünk, akkor most meghallgatjuk miniszterasszony válaszait. Kérem, körülbelül 5 percben válaszoljon a feltett kérdésekre. How many minutes? Five. Poštovani predsjedniče, cijenjeni zastupnici, koordinatori političkih grupa zastupljenih u Europskom parlamentu, dame i gospodo, najprije vam želim zahvaliti na svim... Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, hogy szót kaphattam. Először is Wir haben ein Problem mit der deutschen Übersetzung. Wir kriegen a német tolmácsásra van gondunk, német csatornán francia tolmácsás érkezik. Ja, Okay. You can continue. Még egyszer nagyon köszönöm. Szeretnék köszönetet mondani először is minden képviselőnek, aki felszólalt. Nagyon köszönöm, hogy támogatásukról biztosították a horvát elnökséget. Nagyon köszönöm az elhangzott kérdéseket is. Teljes mm, mértékben egyetértek sok kétségükkel, sok kérdésükkel. Ami a kap reformot illeti, nagyon őszintén szeretném elmondani, hogy Horvátország előkészíti a terepet a tárgyalási állásponthoz. A horvát elnökség folytatja az előző elnökségeknek a munkáját. Nagyon jól tudjuk, hogy a kapreform nagy mértékben függ a többéves pénzügyi kerettől. Azon fogunk munkálkodni, hogy ez a megegyezés megszülessen. Az átmeneti intézkedéseket nagyon remélem, hogy már január 27-én sikerül elfogadni, amikor is az Agrifis ülésezni fog. Nagyon remélem, hogy sikerül ezt elérni, már dolgozunk az átmeneti intézkedéseken, amelyek a 2020-as évet érintik. Horvátország mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy ez a megállapodás megszülessen. Ugyanis szeretnénk, hogyha a gazdáknak szánt kifizetésekben nem lenne semmiféle fennakadás 2021-ben sem. Beszéljünk az átállási időszaknak az időtartamáról, az átmeneti időszak időtartamáról. Jelenleg 2021-es évről beszélünk. Meg vagyok győződve arról, hogy gyorsan sikerül majd olyan mechanizmust találni, amelyel esetlegesen meg lehet ezt az időszakot hosszabbítani. Viszont biztos vagyok abban, hogy a reform csomagot sikerül majd a lehető leghamarabb elfogadni. Nagyon remélem, hogy ez így lesz, és nagyon remélem azt is, hogy a finanszírozási szabályokat sikerül jól kialakítani. Ambíciózusak vagyunk az ökológiai témák, a környezetvédelmi témák területén is. Ehhez friss pénzekre van szükség. Azért vagyunk itt, hogy mezőgazdaságról, halászatról beszéljünk, ezekkel a témákkal foglalkozzunk. A mezőgazdasági területeket támogatni kell, az új generációkat is, akik elkezdenek ezen a területen dolgozni. Szeretnénk a lehető legtöbbet, minden tőlünk telhetőt megtenni, annak érdekében, hogy Európa klímasemleges lehessen 2050-re. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem, hogy az agrárszektornak költségvetésre megfelelő finanszírozásra van szüksége. Ha már beszéltünk a zöld megállapodásról, amióta közleményt adott ki az Európai Bizottság november 11-én a témában, még többet beszélünk a klímasemlegességről, és arról, hogy 2050-re el kellene érnünk a klímasemlegességet. Itt én csak azokról a vetületekről szeretnék beszélni, amelyek a mezőgazdasághoz kapcsolódnak ebben a dicséretes um, csomagban. Először is a horvát elnökség mindent megtesz annak érdekében, hogy jól haladjanak a tárgyalások a tanácsban, és hogy pontosan sikerüljön kidolgozni, hogy a kap és a az egészséges termékek a fogyasztók asztalán kezdeményezés között minél nagyobb és szorosabb kapcsolat legyen. Vannak olyan tevékenységek, amelyek majd meghatározzák, hogy milyen lépéseket is kell tennünk annak érdekében, hogy a növények jólét, az állatjólét is megvalósulhasson. Ezek mellett az is fontos, hogy válasz, hogy reagáljunk az élelmiszer pazarlásra. Jelenleg még nem értük el mindannyian a kívánt eredményt. Lesznek persze tagállami tervek is, tagállami mezőgazdasági tervek. Ezeket a projekteket is figyelembe kell venni figyelni kell a klímavédelemre, és a klímavédelmen belül ezekre a tervekre. Most ott tartunk, hogy mindannyian tanulmányozzuk az új kap javaslatot. Az új kapnak nagyon fontos, ambiciózus politikának kell lennie, amelyet megfelelően finanszírozunk is. De a kapnak rugalmasnak is kell lennie, Még röviden szeretnék a fiatal gazdákra is rátérni, és arra, hogy a generációváltás területén mi is a helyzet. A generációváltás is alapvető fontosságú terület. Eddig is volt finanszírozás, amelyet erre szántunk, és most is szeretnénk megtartani egy külön költségvetést erre. A költségvetést a második pilléren belül nem szeretnénk megváltoztatni. Köszönöm. Erste Antwortrunde, wir kommen jetzt äh, zu den weiteren most pedig következzenek a további kérdések. Kérnek szépen mindenkit, hogy egy perchez tartsa magát. Andrea kolléga. Oui, merci, monsieur le... Nagyon köszönöm, tisztelt elnök úr, nagyon köszönöm, miniszterasszony, köszönöm először is, hogy itt van, és nagyon köszönöm azt is, hogy beszámolt az ambíciózus terveiről, hogy mit is várnak az önök elnökségétől. Nagyon köszönöm, hogy az átmeneti rendeletről, az átmeneti időszakról szót ejtett ez rendkívül fontos. Látjuk, hogy vannak olyan korlátok, amelyek be, be vagyunk szorítva, és ez az átmeneti időszak is ilyen. Az átmeneti időszak rendkívül fontos lesz, ugyanis ahogyan ön is mondta, a jelenlegi helyzetben ott van a kap, ott van a kohéziós politika, ott van a többéves pénzügyi keret, és ott van még a zöld megállapodás is, és minden mindennel összefügg hogyha a, mez, hogyha a, gazd, a mezőgazdaságban dolgozóktól ezt kérjük, hogy a zöld megállapodásban legyenek aktívak, akkor ö, ugye meg kell adni az, nekik a plusz forrásokat, amelyen ezeket a terveket megvalósíthatják. Úgyhogy először is az átállási átmeneti időszakról kérdeznék. Azt mondta, hogy ez egy éves időszak lesz, de rugalmasan kezelik meg, hosszabbítható. Erről szeretnék kérdezni, mit gondol erről, és azt is szeretném megkérdezni, hogy ugye egyetértünk abban, hogy, új időszak, hogy az új időszakban új eszközökre van szükség, és a tartalom megújítására is. Igen, kolléga? Köszönöm szépen, elnök asszony. Sok sikert kívánok a mostani mandátumokhoz. Igen, bonyolult a helyzet a mezőgazdaságban, kevesebb lesz a pénz, keményebbek lesznek a feltételek, a gazdáknak pedig az a feladat, hogy egyre nagyobb mennyiségű, egyre egészségesebb élelmiszert termeljenek. Emellett vannak az uniós szintű problémák, a fiatalok például vonakodnak mezőgazdaságban tevékenykedni, és így hiányzik az átmenet az fiatal mezőgazdasági generációk fele. Tudna egy példát mondani arra, hogy Horvátország mit tesz? Vannak-e programok arra, hogy bátorítsák a fiatalokat arra, hogy a mezőgazdaságban tevékenykedjenek? És el tudnám mondani azt is, hogy mi lesz az elkövetkező években. Köszönöm. Köszönöm. Sander kolléga. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Elnök úr, köszönöm miniszter azt, hogy nagyon örülök, hogy itt van, és beszélt nekünk a prioritásairól. Ezekkel egyetértünk. Több hónapnyi tanácsi egyeztetés van már mm, mögöttünk költségvetési témában, és most önnek kell a lehető legnagyobb és legtöbb változást elérnie a következő több éves pénzügyi keretben. A finn elnökség úgy döntött, hogy növeli a kap költségvetését a bizottság javaslatához képest. Ez a növekedés viszont nem kompenzálja azt a ö, csökkentést, amelyet a bizottság javasolt, ez csak a második pillére vonatkozott, az első pillér ö, hátrányára. Nagyon egyszerű lenne a kérdésem, a zöld megállapodás új korlátokat, kötelezettségeket hárít majd a gazdákra, mi pedig azt szeretnénk, hogyha ők ambiciózusak lennének. Önnek milyen ambíciói vannak, mit gondol egészen pontosan ilyen szempontból a közös agrárpolitikáról? Köszönöm. Igé Bogovics. Köszönöm szépen, Bogovics kolléga. Pa, a ministrica, hvala za vašo predstavitev. Igen, tisztelt asszony, köszönjük a prezentációt. Két kérdést szeretnék feltenni. Az egyik a maximalizása a cappinggel kapcsolatos kérdés. Említette ugyanis a családi vállalkozásokat. Itt nagyon fontosnak tartom azt, hogy a nagyvállalatoknál, mondjuk az 1000 hektáros vállalatoknál eh, tegyünk valamit, hiszen elég nehéz lesz megindokolni azt, hogy mire adjuk ki az agrárpénzeket, ha a pénzt az oligarchák kapják. Szeretném tudni, hogy mit gondol ön erről, és kérdezzem, hogy hogyan kompenzálják ők a vidékfejlesztési pénzek hiányát. A vidékfejlesztés nagyon fontos, és megkérdezem, hogy önök küzdenek-e azzal, hogy egyre kevésbé válik népessé, elnéptelenedik a vidéki terület. Indítsunk-e új programokat? Esetleg találjunk a regionális alapokban pénzt a vidékfejlesztésre. A, például jó minőségű munkahelyekre, azért, hogy az idősebb lakosság is jól tudjon ott élni. Nagyon köszönöm, nagyon köszönöm, elnök úr, nagyon köszönöm, miniszterasszony. Tegnap a Pestbe járt, most itt van az Agriban. Véleményem szerint nagyon fontos, hogy meghatározzuk, a, meghatározzuk pontosan a pénzügyi keretet. Fontos, hogy a közös agrárpolitikában meglegyen a megfelelő finanszírozás. Nem szabad olyan üzenetet küldeni, amely esetleg összezavarja a mezőgazdasági ágazatot. Nem lehet azt mondani a gazdáknak, hogy plusz erőfeszítéseket kérünk tőlük, hogy védjék a klímát, közben viszont kevesebb pénzt adunk a mezőgazdaságban dolgozóknak. Ez így nem jó, megfelelő finanszírozást kell adni, főleg, hogyha plusz kihívásokat kérünk. A kapot megreformálni nehézkes, természetesen, plusz ott van még a zöld megállapodás is. Viszont én őszintén megmondom, hogy azt gondolom, hogy az átmeneti időszakra vonatkozó rendeletnek mindezt figyelembe kell vennie. Szerintem egy év az nem elegendő erre az átmeneti időszakra. A változás időt vesz igénybe, a közös agrárpolitika változása is időt fog igénybe venni. Legalább két évre van szükség, hogy ez az átmenet megtörténhessen. Kollégi. Köszönöm, Katajnán kolléganő aki az átmeneti rendelkezések előadója. Nagyon köszönöm, nagyon köszönöm, hogy itt van miniszterasszony és köszönöm az elnöknek is a szót. Először is szeretnék a horvát elnökségnek nagyon sok sikert kívánni. A horvát elnökség látszik, hogy erős szerepet fog, nagy szerepet fog játszani a, a kapban az átmeneti időszakban, illetve a programozási időszakban is. Fontos, hogy ezek a döntések megszülessenek időben, ugyanis folyamatosságra van szüksége a gazdáknak. Az átmeneti időszak 49 hét múlva fog indulni, ehhez pedig ismerni kell a szabályokat. Ez is nagyon fontos, hogy a mezőgazdaság élhető legyen mindenhol Európában. Azt szeretném kérdezni, hogy ön hogyan fogja biztosítani azt, hogy minden tagállammal egyelőképpen bánjanak. Talán tudja, hogy hogy mondjuk Finnországban és Dél-Európában mások az elvárások. Köszönöm szépen, Amaro kolléga. Nagyon köszönöm, Tisztelt miniszterasszony, nagyon köszönöm, hogy itt van nálunk. Nagyon örültem a prezentációjának. Azt látom, hogy tele van ambícióval az önök horvát elnökséggel. Azt látom, hogy nagyon sok erőfeszítést fognak tenni azért, hogy megvédjék a gazdákat. Nagyon remélem, hogy a következő hat hónapban ez a lendület kitart majd. Nagyon sok dologgal egyet tudok érteni, amiket ön az imént mondott az előadásában. Nem szeretnénk rossz üzenetet küldeni a gazdáknak, nem szeretnénk, hogyha a gazdák félreértenék az üzeneteinket. Mi mindannyian azért vagyunk itt, hogy segítsünk a, az európai gazdáknak. Csak hogy ha itt a parlamentben, vagy a tanácsban, vagy a bizottságban nem sikerül a szükséges alapokat elkülöníteni a gazdák számára, akkor ez egy félreértett üzenet lesz, ugyanis mondhatunk, amit csak akarunk, hogyha nem adunk hozzá pénzt a gazdáknak. Azt kérdezném öntől, miniszterasszony, hogy sikerül-e biztosítani a gazdákat arról, hogy ki tudjuk őket fizetni? Köszönöm szépen, Rópi kolléga. Ačiū gerbiamas pirmininkė, a ministrė, sveikinu pradėjus pirmininkauti ir žinau. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszterasszony, természetesen sok sikert kívánok az elnökségükhöz. Nagyon érdekelne, hogy hogyan látják a külső konvergenciát. Tudják, hogy a közvetlen kifizetések közötti különbségek a tagállamok között eltérnek. Vannak olyan tagállamok, közvetlen kifizetés kétszer annyi, mint máshol. Közben a verseny zajlik a gazdák között. Ilyen tekintetben mit tesznek, mit szándékoznak tenni? A balti országok esetében nagyon alacsony a támogatás, az uniós átlag 70%-a csak, közben a gazdaság zsugorodik, bár a körülmények nagyon kedvezőek erre a tevékenységre, de mégis nagyok a problémák. Pierre Bakász kolléga kapszol. Kollégin Pierre Bakász. Pierre Bakász kolléganő kapszol. Madame la ministre, je suis moi-même agricultrice en Guadeloupe Miniszterasszony, én magam egy a francia tengeren túli területekről származom, ahol cukornádat, zöldséget és gyümölcsöt termesztünk. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Lenne néhány kérdésem. Szeretne a közigazgatáson és az administratív feladatokon egyes, egyszerűsíteni a kisgazdálkodók számára, és ultraliberálisan kell -e a mezőgazdaságot megszervezni, amely uh, uh, ipari mértéket ad a mezőgazdaságnak. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy a mezőgazdaság fő feladata az legyen, hogy élelmiszert nyújtson a lakosságnak, és ne csak gazdasági szereplő legyen. Ön hogyan képzeli el a jövőt a soros elnökség során és az új kappal kapcsolatban? Köszönöm. Köszönöm. Hazekamp kolléga. Ja, dank u wel. Uh, wel... Köszönöm, üdvözlöm, miniszterasszony. Két évvel ezelőtt nyáron ellátogattam egy kis horvát kikötő városba, viszont ott onnan szállítják a legtöbb állakot, állatot. Egy fiatal állatot egy daruval beemeltek egy hajó tatjára, viszont eh, ahhoz, hogy az állatot mozgásra bírják, eh, elektrosokkolták, ezt nem felejtem el. Szeretném kérdezni, hogy eh, mi lesz, önök azt mondták, hogy az ilyen állatexportot befejezik, ennek véget vetnek. Az elektrosok és a bezártság az állatok az állatok, illetve a hosszú szállítás az állatokat megijeszti. Remélem, hogy egyetért azzal, hogy az állat jólét az politikában nagyon fontos. Én hiányolok valamit. Mit fognak tenni az állatokért az elkövetkező években? Köszönöm, bizotto kolléga. Buongiorno, buongiorno, miniszter. Jó napot kívánok, miniszterasszony! Nagyon jó munkát kívánok. Tudom, hogy a következő hat hónap döntő fontosságú lesz a mezőgazdaságunk szempontjából. Meg kell érnő, értenünk, és remélem, hogy ebben egyet is értünk, hogyha meg szeretnénk védeni a környezetet, akkor ebbe forrásokat kell tennünk a mezőgazdaságba is, nem csak elvenni kell a forrásokat, hanem adni is. Mégiscsak 500 millió embernek kell Európában egészséges élelmiszereket adni. Az elmúlt hetekben még egyébként hétvégén is, szombaton, vasárnap venetói, emilia rományai gazdákkal találkoztam, és ők ugyanazokat a problémákat említették nekem. Említették, hogy Európa nem tesz eleget, betiltott Európa az egyetlen olyan hatóanyagot, amelyel bizonyos paraziták ellen lehetett küzdeni manapság pedig a nagy áruházak árazzák be a termékeket, és a gazdák nem tudnak ezzel harcolni. Aztán ott van a bürokrácia, illetve a nagy vad húsevő állatok. Mm, ott vannak például a farkasok, amelyek mm, az állattenyésztésben lévő állatokat felfalják. Köszönöm, Jürgil kolléga kapszót. Panie Przewodniczący, Pani Minister, Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszterasszony, ön azt mondta, hogy a tagállamok a legilletékesebbek abban, hogy meghatározzák azokat a célokat, amelyeket a vidékfejlesztési politikában meg kell valósítani. A Lisszaboni szerződésnek viszont ott van a 38. cikke, amely ezeket a célokat kimondja. Más szerződéses cikkek a diszkrimináció mentességet említik, és a verseny egyenlő feltételeit. A kérdés a következő. Megvizsgálták-e a Lisszaboni szerződést? Megvizsgálták-e azokat a cikkeit, amelyek a versenyszabályokra vonatkoznak, hiszen a megoldás csomagban a Brexit vonatkozásában is nekem úgy tűnik, hogy azok a tagállamok, a jövedelem 80%-át biztosítják, azok 3%-nál kevesebbet kapnak. Köszönöm, Lilár kolléga, tessék. En primer lugar, desearle a la señora ministro todo lo mejor. Köszönöm szépen. Miniszter asszony, szeretnék minden jót kívánni önöknek, igen intenzív fél év áll előttük, főleg agrárpolitikai szempontból. Két konkrét kérdést említenék. Az önök programjára vonatkoznak ezek a kérdések. Az új állattenyésztési technikákra vonatkozóan a bizottság új jogalkotási javaslatokat tett. Szeretném tudni, hogy a horvát elnökség mit szándékozik tenni ezzel a fontos dossziéval. Másodszorban az intelligens falvak a vidéki területen egy jó kezdeményezésnek számít, a munkacsoport a múlt héten ülésezett is. Szeretné tudni, hogy hogyan támogatják ezt a kezdeményezést. Köszönöm, Buda kolléga. Miniszter asszony. Várom, hogy eh, rám figyeljen. Szeretném eh, valamit kérdezni a Green Deal-ről, azért, mert a múlt héten Tízezer gazda tüntetett Berlin utcáin emiatt a probléma miatt. Romániában is aggódnak a gazdák amiatt, hogy mit jelent majd a Green Deal végrehajtása, mert nem tudják, hogy milyen feltételeknek kell majd eleget tenniük, és nem tudják azt sem, hogy a pénzeket ők is megkaphatják-e. Nagyon nagy a kelet- és nyugat-európai országokban a közvetlen támogatás mértéke, én Romániából származom. Mit gondol ön? A gazdák aggódnak a piacon való egzisztenciájuk miatt, és vannak bizonyos megállapodások is, például a Mercosur megállapodás emiatt is aggódnak, ezek a megállapodások lehetővé teszik azt, hogy harmadik országok ne tartsanak be olyan magas szintű szabályokat, mint amilyeneket az Európai Unióban kell betartani. Köszönöm, Fredő Nova kolléga. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Igen, tisztelt miniszterasszony, nagyon köszönöm a felszólalását szeretnék valami miről beszélni, amit a kollégáim már megemlítettek. A gazdák nagyon félnek attól, hogy megnövekednek majd a költségeik a Green Deal miatt és a környezetvédelmi intézkedések miatt. Önök jó minőségű, jó minőséget szeretnének, jó minőségű ivóvizet és természetesen fenntarthatóságot de pénzre is szükség van a túléléshez. Csehországból származom, nagyon rossz a mezőgazdasági struktúra, túl sok a nagyvállalat, viszont mi szeretnénk a kisvállalatokat is támogatni. Úgy érzem, hogy mindannyiunk érdeke az, hogy a kisvállalatok túléljenek. Viszont sajnos, ha mezőgazdasági problémák merülnek fel, az első áldozatok, a kisvállalatok, a nagyvállalatok könnyebben túlélnek. Mit szeretnénk a vitéki területeken? Azt, hogy tovább éljenek a kisvállalatok is. Milyen intézkedéseket szeretnének erre vonatkozóan? Köszönöm, Le Breton kolléga. Merci. Bonjour, madame. Köszönöm, üdvözlöm, miniszterasszony. Ami a három célkitűzését illeti, az első kettő nem komolyabb probléma. Egyszerűsítésre van szó, erre szükség van, és a szubszidiaritás pedig a tagállamoknak lehetővé teszi azt, hogy valamennyi rugalmasságuk legyen a stratégiai tervekben. Viszont a harmadik, a fenntarthatóság több kérdést is felvet. Elsőként, mi lesz a kapcsolat a fenntarthatóság célja és a zöld megállapodás között? A gond az, hogy ezen két programnak nem egészen különböző céljai vannak. A, az új kap már eléggé előre haladt, a zöld megállapodás pedig csak gyerekcipőben jár. Második kérdés, az EU felvállalja felelősségét abban, hogy segítsen a gazdáknak, akik különösen Franciaországban azt látják, hogy azzal vádolják őket, hogy a környezetet károsítják. Ez az agribashing. Azt gondolom, hogy kommunikációs politikát kell kialakítani, amely elmagyarázza, hogy az EU bátorítja a tömeges növényvédőszerek használatát, és fokozatosan ebből ki fogunk lépni. Harmadik utolsó kérdésem. Mi a kapcsolat a szabadkereskedelmi megállapodásokkal, amelyek sajnos lehetővé teszik, hogy olyan mezőgazdasági termékek kerüljenek be Franciaországba, amelyek nem tartják be a szabályainkat. Vina. Köszönöm, Vina kolléga nő. Ja, guten Tag. Igen, jó napot kívánok, miniszterasszony. Üdvözlöm az Európai Unió parlamentjében. A, a, tulajdonképpen két kérdésem van. Az egyik a következő. A közelmúltban kaptunk egy tudományos tanulmányt arra vonatkozóan, hogy a terület alapú közvetlen támogatásoknak milyen hatása van a vidéki területekre és az ott dolgozó emberekre. Nagy a versenytorzulás, így a, ugyan segít a kis vállalatokon, de azért a verseny miatt mégiscsak árt. A kisvállalati struktúrákat kell támogatni Horvátországban nagyon nagy a kivétel azra vonatkozóan, hogy az második pillérből az elsőbe átcsoportosítsanak, mert a második pillérre nincs akkora igény. Önök járhatnának jó példával elől, és bizonyíthatnák azt, hogy hogyan erősíthető a vidék. Vannak olyan programok, amelyek a második pillért támogatják. A kérdésem második része a következő. Ha azt látjuk, hogy a jövőnek fenntarthatónak és regionálisnak kell lennie, mit gondolnak a Mercosurról és a versenyjogról? Azt mondjuk, hogy szeretnénk pénzt, de minden attól függ, hogy az élelmiszereinkért igazságos árat fizessünk, tehát a terület alapú támogatásra nincs szükség. Köszönöm, Motler kolléga, köszönöm szépen, miniszter asszony. Köszönöm, hogy ilyen kiemelt helyen szerepelhetnek a mezőgazdaság üzemeink. Az Európai Green Deal kapcsán el kell mondanom, hogy a mezőgazdaság az egyetlen olyan terület, amely oxigént termel, de emellett széndiokszidot is kibocsát nagymértékben. Más ilyen ipa, ö, ágazatot nem ismerek. Sok mindenről le tudunk mondani, viszont az élelemről nem. Így a mezőgazdaság fontossága továbbra is ez marad. Önök a kör négyszögesítését ígérték, egyre több a feladatunk, egyre nagyobbak a terhek, de előreláthatólag egyre kevesebb lesz a pénz. És akkor fel is tennék egy elméleti kérdést. Ha minden vállalkozás 100%-ban biológiai gazdálkodásra áll át, akkor nagyobb, több lesz majd a pénz, minden problémánkat megoldottuk, és minden jó lesz majd? Köszönöm szépen. Kösz... Köszönöm, Jár kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. A KAP előadójaként nagyon örülök az együttműködésünknek. Egy kiegészítő kérdésem lenne, jól értettem, amit mondott? Június 30-áig szeretnének egy közös álláspontot a tanácsban a kapra, és szeretnének -e június 30-áig egy több éves pénzügyi keretről is megegyezni? Valószínűleg nem. Ami a Green deal illeti, mi az ön véleménye? A Green Deal jelenjen meg a mostani költségvet, a költségvetési keretben, vagy az egy külön költségvetést kapjon. Ami a hektár alapú támogatást illeti, sokat gondolkoztunk ezzel, jobb nem tudtunk előállni. Tudom, hogy vannak olyanok, akik a hektár alapú, támogat, hektár alapú támogatást szeretnék megszüntetni. Utolsó gondolat, a ö, kibocsátás kereskedelembe vegyük-e a, a, a mm, mezőgazdaságot is? Köszönöm, Avlacsek kolléga. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen, miniszter asszony. Köszönjük ezt az igen átfogó és ambiciózus prezentációt. Úgy érzem, hogy nagyon jó lesz majd az együttműködésünk. Csehköztársaságból származva örülök, hogy olyan valaki ül az elnöki szín, székben, aki megérti a különböző történelmi háttereket és a különböző struktúrájú mezőgazdaságot is. Felelősségteljes a szerepük, hiszen a tárgyalások kulcs szakaszában vették át az elnöki tisztet. Egy kérdésem lenne, egy igazságosabb és egyszerűbb kapot teremtettünk-e a döntés után? Ezt a kérdést kérem szépen tegyék fel maguknak. Ha a hatodik hónap végén ez egy igen megválaszolható kérdés lesz, akkor jó lesz mindannyiunk számára. Mi az igazságosabb? Az, hogy megfelelően díjazzuk-e a gazdákat úgy, hogy közben egyre többet kérünk tőlük, nem hozzuk-e hátrányosabb helyzetbe őket a belső piacon és a külvilág felé is, és az új kívások tekintetében vannak-e igazságos célok is rájuk nézve. Köszönöm, Sincis kolléga, tessék. Hálám, predsjedništve. Köszönöm szépen. Miniszter asszony említette a költségvetést, említette a kis gazdákat, de szeretném elmondani, hogy Horvátországban hogyan működik a kap. Én attól tartok, hogy a kisváltókkal kapcsolatos retorika üres beszéd marad. Horvátországban egy nagy üzem kapja a támogatások egyharmadát. Ebből is láthatjuk, hogy mennyire torz a kép. A horvátok, a horvát gazdaságok háromnegyede viszont kisvállalat. Tehát nem lehet a pénzek ekkora részét nagyvállalatoknak adni. 160 millió kapott 1600 nagyüzem, így a kép nem egyensúlyos, és nem is használják ki megfelelő módon a pénzeket. 2,3 milliárdot fizetett ki az Európai Unió, Horvátország csak 1,3 milliárdot fizetett ki a gazdáknak, körülbelül a felét. Hogyan kívánnak egyensúlyt teremteni a nagy és a kis kisüzemek között Horvátországban és az EU-ban? Köszönöm, Schmidt Schmidbau kolléga. Köszönöm szépen. Igen, tisztelt miniszterasszony, köszönöm szépen az ambiciózus bevezetőt. Ami Ausztriát illeti, itt vagyok, miniszterasszony, tehát köszönöm szépen, köszönöm az ambiciózus elképzeléseiket. Ausztria nevében állok elébe az együttműködésnek, és szeretném is támogatni azt, amit elmondott az átmeneti szabályokra vonatkozóan. Jó lenne nagyon gyorsan megegyezni és az ég szerelmére ez ne csak egy mini reform legyen. Mindenki erre akart kitérni, ugyanis szeretnénk a kisvállalatokat támogatni. Úgy tűnik, hogy mindannyian a kisvállalatokért harcolunk, de ehhez stabilitásra van szükség. Tehát nem mini reformunk legyen, hanem hogy üljünk össze, beszéljünk a, a kapjövőjéről, de azért el kell, hogy kezdjük a pénzeket is kifizetni. Ausztria számára is katasztrofális a helyzet. Most már jó volt a rendszerünk, a költségvetés egyharmada közvetlen támogatás, kétharmada pedig vidékfejlesztési támogatás. Ha szeretnénk továbbra is élettel megtölteni a vidéket, és készen állunk arra, hogy harcoljunk egy csoportért, akkor nem lehet így mértékben csökkenteni ezeket a kifizetéseket. Köszönöm szépen, Arakovács kolléga. Tisztelt miniszter asszony, én egy megértő ember vagyok, és halván itt a felmerülő kérdéseket, hogy hány felé kell a pénzt elosztani, és sehol nincs elég belőle. Ezért félveteszem fel ezt a kérdést, de hát a jövő perspektívát nem spórolhatjuk el. Ott van-e az önök horizontján, legalább a horizonton a tervezés szintjén a Smart Village projekt? Azért is kérdezem ezt, mert tudok arról, hogy például Horvátországban van ilyen próbálkozás, mi több, nem csak Horvátországban, hanem a határokon átívelő ö, ilyen projektek léteznek. Ö, mit tudna ezzel kapcsolatban mondani? Köszönöm szépen már előre is a válaszát. Dank. Kollege Guerrero. Muito obrigado, Sr. Um, ehm, uma, uma, uma pergunta muito. Üdvözlöm, miniszterasszony, az Európai Parlamentben. Gyorsan egy kérdés a különböző eszközökről. A New York Times cikkei alapján azt látjuk, hogy nagyon sok milliónyi euró vándorol olyan országokban, ahol igen, önkények, rezsimek uralkodnak, az, önök mit gondolnak ezekről a vádaskodásokról? A korrupció nagy, ha a korrupcióval nem vesszük fel a harcot, akkor az igényeket nem fogjuk tudni figyelembe venni egy országnál. Köszönöm szépen, Gioka kolléga. Buongiorno, è piacere di la signora Ministro. Grazie. Üdvözlöm, miniszterasszony, Örülök, hogy találkozhatunk. Sok sikert a következő fél évre. Szeretném felhívni az ön és a kollégák figyelmét egy olyan tragédiára, vagy több olyan tragédiára, amelyre oda kell figyelnünk. Az élelmiszer hamisítás problémájára. Ez piac torzító jelenség, és nagyon komoly probléma a gazdák szenvedélye és munkája szempontjából, és a polgárok számára is veszélyt jelent. Szeretném tudni, hogy milyen irányvonalakat képviselnek ezzel kapcsolatban. Elnök, köszönjük a sok kérdést. Most a válaszok következnek. Azt javaslom, hogy 10 percben válaszoljon a feltett kérdésekre, miniszterasszony. Meg is adom a szót. Poštovane zastupnici i zastupnici, hvala na svim vašim pitanjima i korisnim sugestijama. Tisztelt képviselők, köszönöm szépen a kérdéseiket és a javaslataikat, amelyek rendkívül hasznosak. Nagyon sok kérdést kaptam, megpróbálok mindegyikre válaszolni. Ami az átmeneti időszakot illeti, és az önök aggodalmait, nos, mi úgy gondoljuk, és az a tervünk, hogy az átmeneti időszakra vonatkozó rendelkezéseket fogjuk betartani. A régebbi rendelkezések és friss pénzek szabálya alapján szeretnénk elindulni. Nincsen elég időnk arra, hogy most újabb jogbiztonsággal kapcsolatos bizonytalan helyzetet tudjunk felvállalni és kilakítani. Megértem az önök aggodalmait, tudom, hogy többen vannak, akik úgy gondolják, hogy az egy év az túlságosan rövid időszak, de egy második szakaszban fogjuk ezt a problémát megoldani. Egyelőre most ott járunk, hogy egyértelmű szabályokat kell meghatároznunk. Mi a célunk? A cél az, hogy az átmeneti időszakra vonatkozó munkát a horvát elnökség végéig be tudjuk fejezni. Minden választ nem tudunk majd megadni, különösen ami az újabb erő, pénzügyi erőforrások kérdését illeti, de ezt az első prioritást, hogy az átmeneti időszakot meg tudjuk határozni az elnökség során, ezt akarjuk tartani. Ami a kap és a zöld megállapodás viszonyát illeti, és azt a tényt, hogy a kap már eléggé előjár, a zöld megállapodásról a nyilatkozat vagy közlemény pedig még most jelent csak meg. Nos, ezzel kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy a gazdák és a, az igazgatás és az adminisztráció már nagyon sok éve kell, hogy közös megoldást találjanak. Mi a vasvilától a villáig stratégiát szeretnénk a lehető legkonkrétabb részletekben meghatározni. A célunk az, hogy a növényvédőszereket a lehető legalacsonyabb szinten lehessen csak alkalmazni, és alternatívákat kell felkínálni a mezőgazdaság számára, máskülönben ez nem lehet megoldás. Ezen kívül megpróbálunk az élelmiszerek minőségével is foglalkozni. Az állat jólét kérdésében már a bevezetőmben is elmondtam, hogy üdvözlöm a 2019-es tanácsi következtetéseket. Úgy gondolom, hogy a bizottság is válaszul újabb javaslatokat fog megfogalmazni azért, hogy a releváns jogalkotás harmonizáltá váljon. De tény, hogy a tagállamoknak meg kell tenniük a szükséges ellenőrzéseket. A tanács első ülése a mezőgazdasági kérdésekkel kapcsolatban január 27-én lesz, és az állatjólét is napirendjükön lesz. Ami a kifizetések maximális szintjét illeti, nos, ez a tárgyalási eszközeink részét képezi. Jelenleg a horvát elnökség nem tudja kimondani, nem állíthatja azt, hogy ne lennének nagy különbségek a tagállamok között, de a célunk az, hogy az egyes tagállamok között próbáljuk közelíteni az álláspontokat, és ehhez szeretnénk jó tárgyalási eszközzel rendelkezni. Ami a Smart Village kérdését illeti, itt a nemzedékek megújulásáról van szó, és a kisebb családi gazdálkodásokról. Mostanáig olyan módszereket használtunk, amelyekkel azt próbáltuk elérni, hogy vidéken maradjanak az ott lakók. Ezeket nem közvetlenül a mezőgazdasághoz kötöttük, hanem ahhoz, hogy az, ottan, az ott élők, a vidéken élők életminőségén lehessen javítani. Ezen intézkedések nagyon sok pozitív hatással jártak Horvátországban is, de azt gondolom, hogy most még többet és még jobban kell tennünk. A fiataloknak, nem a hagyományos infrastruktúrára van szükségük. Úgy gondoljuk, hogy ki kell dolgoznunk konkrét koncepciókat. És fontos, hogy a fiatalokat vidékre vonzzuk, és elérjük azt, hogy vidéken is maradjanak a fiatalok. Mindenféle gazdálkodóra szükség van mikrogazdaságra, minigazdaságra, nagy gazdaságokra is. De ami a kisebb gazdaságokat illeti, ott mindig nagyon fontos a vállalkozókedv. Ez igaz a mezőgazdaságra is, és ezért mi mindent megteszünk azért, hogy a kisgazdálkodók kulcs szerepet kapjanak, és hogy lehetővé tegyük azt, hogy a vidéken élők vidéken maradhassanak. Mi ezen leszünk a tanács következtetéseiben is, és a horvát elnökség azt tervezi, hogy konferenciát fog szervezni a kis mezőgazdasági gazdaságokról, leginkább családi gazdaságok témájában. Más kérdéseket is feltettek arra vonatkozóan, hogy az Európai Uniós alapokat hogyan lehet felhasználni. Nos, a karrierem során ez, ezt most először tapasztalom meg, és a határon átnyúló programokra is feltett kérdést. Azt gondolom, hogy bizonyos projekteket valóban érdemes lenne erre tervezni, amelyet a mezőgazdaság fejlesztésére lehetne felhasználni. A tapasztalataimból azt tudom elmondani, hogy egy határon átnyúló program és az együttműködés Magyarországgal, Szlovéniával és más országokkal, és figyelembe véve a konkrét prioritásokat, mindenképpen van lehetőség arra, hogy egy olyan alapot létrehozzunk, amely a kap célkitűzéseinek megfelel. nove pitanje o novim tehnikama je vrlo vjerojatno bilo vezano za... Ami az új technológiák kérdését illeti, valószínűleg ezek a luxemburgi bíróság 2018-as ítéletéhez kapcsolódnak. Ezen ítélet nagyon fontos kérdéseket nyit meg, gyakorlati kérdéseket, és lehetséges, még egyszer mondom, lehetséges, hogy szükséges lesz az európai joganyagot is ennek fényében kiigazítani. Emlékeztetnék arra, hogy 2019. novemberében a tanács úgy döntött, hogy a bizottságot felkéri, hogy készítsen egy tanulmányt az új géntechnológiákról. Ez egy olyan tanulmány, amely nem csak a horvát elnökség alatt lesz aktuális. Onnantól, hogy megismerjük ezen tanulmány eredményeit, akkortól tudunk majd ebben lépni. Három kérdést tettek fel Horvátországgal kapcsolatban. Ami egy, ha jól tudom, három évvel ezelőtti esetet illeti. Az állatszállítás negatív tapasztalatáról van itt szó. Nos, azóta Horvátország sokkal szigorúbb szabályokat vezetett be, és azon vagyunk, hogy ilyen a jövőben soha ne fordulhasson elő. Ami a fiatalokat illeti, azt láttuk, hogy a fiatalok által üzemeltetett gazdaságok száma 3000-rel nőtt Mostanra a fiatal gazdák 13,1%-ot képviselnek, ez nagyobb, mint az Európai Uniós átlag, tehát sikerült előrelépnünk, de ez még nem elég. Tovább akarunk javítani az eredményeinken, hiszen csak így lehet elérni azt, hogy a mezőgazdaságnak legyen jövője. A fiatalokat előnyös bánásmódban részesítjük a kifizetések tekintetében, és a fiatalok körülbelül 1500 projektben vesznek részt, 520 millió kuna, horvát kuna értékben, nem tudom, hogy az euróban mennyi is. Ezen kívül célunk az, hogy a fiatalok számára a támogatásokat tovább növeljük. A harmadik kérdés pedig a kifizetésekre és a kis és nagy gazdaságok viszonyára vonatkozott. Nos, a pénzösszegek felhasználása a közvet, közvetlen kifizetésekre irányul. Nos, itt nemzeti hatáskörről beszélünk. A horvát kormány megkülönböztetést tesz a nagy és a kisebb gazdaságoknak szánt kifizetések között. A kis gazdálkodások a támogatásokból nagyobb részt kaphatnak. Ennek pozitív eredménye volt ennek a politikának a vidékfejlesztési programok szintjén, és ez előnyös volt a kisgazdálkodások számára. Külön választottuk a kis termelőkre vonatkozó pályázatokat a nagy termelői pályázatoktól, és 60%-ot a kis és középvállalatoknak szántuk, és 40%-ot a nagyvállalatoknak de nem ez az egyedüli paraméter. Figyelembe kell venni a termelési ágazatot is, és lehetővé kell tenni a kisgazda számára, hogy növekedjen. Horvátországban, ami a közvetlen kifizetéseket illeti, Horvátország definiálta, hogy milyen részt lehet ebből felhasználni. Horvátországnak ez nem kötelező, de van arra lehetősége, hogy nemzeti alapokat is felhasználjon, és kiegészítse a rendelkezésre álló EU-s összeget. Nos, Horvátország élt ezzel a lehetőséggel. A részvétel 70%-os, ez hangzott el, nos, ez nem igaz. Tavaly minden rendelkezés álló összeget felhasználtuk, tehát Horvátországban sikerült megoldást találni erre a problémára. Köszönöm szépen. Nem könnyű 25 kérdésre 10 percen belül válaszolni, és gyakran minden egyes kérdésen belül 3-4-5 alkérdés volt. Miniszter asszony, egy apróbb hiba, és részemről, hogy Tomasics képviselőről megfeledkeztem, úgyhogy pedig a listámon ott volt, úgyhogy most egy percet kap Tomasics képviselő, hogy feltegye a kérdését. Köszönöm, elnök úr. Miniszterasszony, üdvözöljük, és sok sikert kívánunk a munkájához. Meghallgattam a válaszait, úgyhogy most másik kérdést tennék fel. A kisgazdaságok van, hogy újak megnyílnak, de közben nagyon sokat kell bezárni. A kérdésem az, hogy a családi gazdaságokkal kapcsolatban milyen tevékenységekkel fogják a mezőgazdaságba vonzani a fiatalokat, hogy ezzel biztosítsuk a modernizációt és a versenyfeltételeken javítsunk miniszterasszony most válaszolhat erre, és közben a záró észrevételeit is megteheti, mert hogy utána még röviden a bizottságnak is megadnám a szót, vagy nem? Nem? Nem szeretnének semmit hozzáfűzni? Rendben. Akkor miniszterasszonynak megadom a szót, hogy megválaszolja ezt az utolsó kérdést, és utána röviden még foglalja össze az elhangzottakat. Köszönöm szépen, Tomasics képviselőasszony, a kérdését. Nemzetközi konferenciát fogunk tartani a kis gazdaságok jövőjéről és szerepéről, de a tanácson belüli feladataink keretein belül kidolgozunk majd egy véleményt amely alapján egyszerűsítenünk kell majd a szabályokat a kisgazdálkodókra vonatkozóan a kapon belül. Ez egy első lépés, és úgy gondoljuk, hogy az egyszerűsítés és a pénzügyi támogatások szintjén történő egyszerűsítés lehetővé teszi majd azt, hogy több fiatal forduljon a mezőgazdaság felé. kicsit hosszabban válaszoltam első körben, úgyhogy most csak annyit tudok elmondani, hogy a mezőgazdaság nem probléma, hanem a megoldás részét képezi. Én nem régóta foglalkozom a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés kérdéseivel. Annyit tudok elmondani, hogy nehezen lehet olyan tevékenységet találni, mint a mezőgazdaság vagy a halászat, amely ennyire közel állna az emberhez, amely ennyire pontosan kapcsolatba hozza a termőföldet, a levegőt, a környezetvédelmet. Sosem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a mezőgazdaság mindig innováció forrása volt, és hibás lenne azt gondolni, hogy a mezőgazdaság nem volt innovatív mostanáig. Én nem látok nemesebb tevékenységet annál, mint a mezőgazdaság és a halászat. Köszönöm. Vielen herzlichen Dank, Frau Minister. Köszönöm szépen, miniszterasszony. Köszönjük, hogy eljött hozzánk, köszönöm, hogy részletesen megválaszolta a kérdéseket. Nagyon örülök már elő az együttműködésnek a következő hónapok során. Nagyon komoly feladatok várnak ránk, meg kell ezeket oldani. Köszönöm szépen. Thank you very much.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 So, dear, dear colleagues. Kedves kollégák, kérem, hogy foglaljanak helyet. Kérem, hogy foglaljanak helyet. Folytatjuk az ülésünket. Jön a szavazás. Good morning. Tehát, kedves kollégák, még egyszer kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet.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 Kezdjük az ötös napi rendi ponttal. A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia Közösségből való kilépéséről szóló megállapodás megkötése. Az előadó szeretne hozzászólni a szavazás előtt, Megines kolléga? Nem? Köszönjük szépen, akkor egyből szavazzunk is. Mindenkinek itt van a szavazókártyája? A végszavazás, mint mindig, név szerinti lesz. Megnyitom a szavazást. Ich äh, schließe. Lezárom a szavazást. Ist ist angenommen. Elfogadtuk. 43 igen szavazattal. Gratulálunk. Kommen zu... Ah, ja. Kollégin McGuinness. McGuinness képviselő. Thank you, Chair. Just... Köszönöm, elnök úr, csak röviden annyit szeretnék mondani. Tudom, hogy azt mondta, hogy gratulálok, de hát ez nagyon nehéz szívvel halljuk, nagyon nehéz szívvel támogatjuk ezt a jelentést, nagyon nehéz szívvel írtam is a jelentést, amelyet most támogatunk. Szerintem mindannyian értjük, hogy milyen jelentősége is van annak, hogy egy ország kilép az Európai Unióból az Egyesült Királyságbeli kollégáknak köszönöm, akik ebben a szakbizottságban sokáig dolgoztak, jó kollégák, jó barátok lettünk. Ez nagyon sok képviselő számára szomorú pillanat. Köszönöm szépen. Akkor következzen a versenypolitikával kapcsolatos vélemény versenypolitikával kapcsolatos vélemény, 2019. évi jelentés. Carvales asszony szót kértessék. Eh, Köszönöm, tisztelt elnök úr. Csak egy pár dolgot szerettem volna kiemelni. Szerettem volna köszönetet mondani mindenkinek, aki eh, ezen jelentés megírásához hozzájárult. Rendkívül produktívak voltunk, sikerült jó együttműködésben dolgoznunk. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Az volt a célunk, hogy olyan vélemény szülessék, amely a legfontosabb elveket veszi gorcső alá, amelyek a legjelentősebbek. Hogy erős véleményt tudjunk megalkotni, hogy az Agri szakbizottság erős véleményt tegyen le az asztalra nagyon egyértelmű, világos, jól megfogalmazott szöveg ez. Van egy szóbeli módosító, illetve kettő is, a, a 87-es és a 90-es, ezekre csak szeretnék már most utalni, ezek már benne vannak a jelentésben. Az a cél, hogy amennyire csak lehet egyértelmű legyen a jelentés, a szöveg, hogy a prioritásokat jól aláhúzzuk, és mondom még egyszer, hogy erős jelentésünk legyen. Köszönöm. Vielen Dank. Köszönöm szépen az előadónak a munkát. Akkor azt javasolnám, hogy lépjünk is tovább, nézzük a szavazást. Le Breton kolléga. Oui, avant passer au... Még mielőtt szavaznánk, tisztelt elnök úr, meg vagyok lepve, a 28-as és a 67-es módosítók kapcsán azt olvashatjuk, hogy ezeket lefedi a, lefedik a kompromisszumok, de hát ez nem van, nincs így, úgyhogy nem értem, hogy miért kellene erről külön szavazni. Miért nem szavazunk róla külön? Ez können wir machen, Rendben, rendben. Akkor külön szavazunk majd erről. Jó, akkor kezdjük. Nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadva, 28-as módosító mellette ellene tartózkodok, elutasítva, 32-es módosító mellette ellene tartózkodok, Ezt azt hiszem ellenőriznünk kell, a 32-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 35 igen mellett ez világos. Jó lenne, ha a koordinátorok is jeleznék mindig. 33-as módosító mellette ellene tartózkodok elfogadva, 37-es módosító mellette ellene tartózkodok elfogadva, a 40-est visszavonták. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodok. Elfogadva. 34-es mellette ellene tartózkodok elfogadva. A 34-53-as együtt volt, 58-as visszavonták, 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva. 11-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodok elfogadva, 12-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodok elfogadva, 13-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodok elfogadva, 51-es módosító mellette, ellene tartózkodok, Ezt ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 39, 32 igennel világosan elfogadtuk, 54-es módosító mellette, ellene tartózkodok elfogadva, 55-ös módosító mellette, ellene tartózkodok. ellenőrizzük az 55-öst, az 55-ös módosított ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 23-an voltak mellette. 57-es módosító mellette, ellene tartózkodok, elutasítva. 59-es mellette, ellene tartózkodok, elutasítva. 14-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodok elfogadva. 67-es módosító mellette ellene tartózkodok elutasítva. 69-es módosító mellette ellene tartózkodok elutasítva. 71-es módosító mellette ellene tartózkodok ezt ellenőriznünk kell, tehát ellenőrizzük a 71-es módosított, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 72-es módosító mellette, ellene tartózkodok. Elutasítva 74-es módosító mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 15-ös kompromisszum mellette. Ellenőrizzük a 74-est? Akkor megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 39 voltak mellette, tehát világos. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 81-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. 82 mellette ellene tartózkodók elfogadva. A 83-ast visszavonták, 84-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 85-ös módosító mellette ellene tartózkodok elfogadva. 87-es módosító, és a 90-es is a szóbeli módosítással együtt, mellette, ellene, tartózkodok, ezt ellenőrizzük, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Világos, elfogadtuk. 88-as módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 89-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 16-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodok elfogadva, 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva, 102-es módosító mellette ellene tartózkodok elfogadva, 103-as módosító mellette ellene tartózkodok elutasítva, 104-es módosító mellette ellene tartózkodok, elutasítva. Ellenőrizzük a 104-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. 22-22, ezzel elutasítottuk. 105-ös módosító mellette ellene tartózkodok, elfogadva. 109-es módosító mellette ellene tartózkodok, elfogadva. 110 mellette ellene tartózkodok, elutasítva. 111-es mellette ellene tartózkodok, elfogadva. 113 mellette ellene elutasítva. 18-as kompromisszum mellette ellene elfogadva. 117-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva. 119-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 120 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 121 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 122 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 123 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 124 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 127 mellette ellene tartózkodok, elfogadva. 129 mellette ellene tartózkodok, ezt ellenőrizzük, a 129-est ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Világos, elutasítva. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva, a kilences mellette ellene tartózkodok elfogadva, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva, hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva, négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva, öt ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva, hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva, hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva. 17-es módosító mellette ellene tartózkodok elutasítva, 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva. 24-es módosító mellette ellene tartózkodok elfogadva. És akkor most nézzük a zárószavazást elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Világos, elfogadtuk, 45-en voltak mellette, egy valaki tartózkodott. Gratulálunk az előadónak. Dann kommen wir äh, zum nächsten Tagesordnungs... És akkor nézzük a következő napi rendi pontot. Következő a mm, költségvetés mentesítése, 2018. évi mentesítésről van szó. A kérdés az, hogy az előadó kíván-e szót kérni. arakovács Kovács úr. Elnök úr, mint hogy tudom, hogy rövid az idő, csak két mondat. Az egyik az, hogy úgy érzem, hogy sikerült egy kiegyensúlyozott kompromisszumos módosításokat kialakítanunk, és arra törekedtünk, hogy egységes és lényegi üzenetek hogy a, megmaradjanak. Itt szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját, aki besegített ebbe. Nagyon hálás vagyok nekik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az előadónak. Akkor kezdődjön a szavazás. Egyes kompromisszum, mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Hete, tízes mellette, ellene tartózkodok, elutasítva, 12-es módosító mellette ellene tartózkodok, elutasítva, 13-as módosító mellette ellene tartózkodok, elutasítva. Ellenőrizzük? Ellenőrizzük. A 13-ast ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. világos elutasítottuk Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva, négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva, 21-es módosító mellette ellene tartózkodok elutasítva, 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 24-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. Hatos kompromisszum, hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 30-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 38-as módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. A 39-es okafogyottá vált, Ellenőrizzük a 38-ast. Akkor ellenőrizzük a 38-ast. Lezárom a szavazást. Igen, elutasítva. 25-17 ellenében. 8-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 42-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 53-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. Most pedig következzen a zárószavazás. szavazás. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 38-an mellette, heten ellene. Gratulálunk, szívből gratulálunk az előadónak. So, damit wären wir... És akkor ezzel a szavazás végéhez értünk, és folytathatjuk a következő napi rendi ponttal. Nyolcas pont következik tehát. Az Európai Bizottság mutatja be a bor promóciós programok rugalmassági csomagjával kapcsolatos felhatalmazási felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat. A bizottság itt van, ugye? Uh, thank you, Mr. Uh, Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők! Ez a pont, ez a napi rendi pont egy parlamenti állásfoglalásra nyúlik vissza. Célzott intézkedések az Egyesült Államok Boeing VTO ügye kapcsán. A parlament hozott egy állásfoglalást, amelyben számos iránymutatást elfogadott, és a bizottságtól azt kérte, hogy hozzon megfelelő intézkedéseket, támogassa a, a bor szektort. A WTO vita mögött nagyon sok ok van. Az Egyesült Államok által elfogadott intézkedéseket mind a WTO eh, engedte. Nagyon sajnálatos, hogy eh, az Egyesült Államok úgy döntött, hogy pont a bor szektort fogja támadni. Sajnos előfordul nagyon gyakran az európai, a nemzetközi kereskedelemben, hogyha Európa ellen kell tenni valamit, akkor az élelmiszeripart eh, érik um, negatív hatások. Ez volt az orosz embargó esetén is a helyzet. A szeretne a bizottság tárgyalásokat kezdeményezni az Egyesült Államokkal, hogy ezt a hosszú ideje nyúló kereskedelmi vitát meg lehessen oldani. Persze próbáltuk a mérsékelni az intézkedéseknek a hatását. Ami a bor rokat illeti, az Egyesült Államoknak az intézkedése um, célzott intézkedés, 26-os, 26%-os vámot vezettek be a Franciaországból, Spanyolországból, Németországból és az Egyesült Királyságból exportált borokra. Hallhattuk, hogy ezek voltak tehát a célzott intézkedések, szerették volna, az Egyesült Államok szerette volna nem csak a normál borokra, hanem a habzó borokra is kiterjeszteni ezt a mm, megemelt vámot, akár 100%-ra is, 100%-ig is el tudnának menni, ahogyan ezt megtudtuk. Ez óriási hatással jár a szektorra, a dolgok lehetnek rosszabbak is. A bizottság szeretne megbizonyosodni arról, hogy nem, fog árt, nem fognak ártani jobban ezek az intézkedések a bor szektornak, és ott van ezzel párhuzamosan az a fenyegetés is, mely szerint ugye a Franciaországból az úgynevezett digital sales tax szért cserébe még jobban megszigorítják a bor exportját. Szolidárisak vagyunk ezen bilaterális fenyegetések kapcsán is az érintett államokkal. Jó hír, hogy bilaterális szinten a francia tárgyalások már eredményre jutottak, és sikerült ezt a fajta fenyegetettséget, fenyegetést elkerülni, és most már a digitális termékekre kivetett adó miatti intézkedéseket sikerült mérsékelni. Szeretnénk támogatni a bizottság szeretné támogatni a bor szektort, három rendelkezéssel reagáltunk. Az egyik, és ez a parlamentet érin, érdekli, érinti, egy felhatalmazáson alapuló jogi aktus, amelynek három eleme van. Először is az öt éves korlátozást eltöröljük a programozási műveletekre, így hagyjuk, hogy a normális műveletek az öt éves korlátozáson túl is működjenek. A jelenlegi októberi, a jelenlegi 2023-as októberi programozási időszak vége után is. A második elem, hogy a tagállamok, illetve a gazdasági szereplők megváltoztathatják az, a destinációkat olyan programok esetében is, amelyek már elfogadásra kerültek. Tehát dönthetnek úgy a tagállamok, hogy, illetve a, a gazdasági szereplők, hogy mondjuk Kínába, Kanadába, Ausztráliába, tehát más destinációkba exportálják a termékeiket. Van egy másik intézkedés is, amely a rugalmasságot hivatott növelni. Abban az esetben, amikor a gazdasági szereplők megváltoztatják a termékük destinációját, a bizottság támogatja a már létező műveleteket technikai, finanszírozási szempontból is, vagyis ezek a gazdasági szereplők, hogyha a destinációt megváltoztatják, nem fognak pénzügyi negatív hatásokkal szembenézni. Vannak végrehajtási rendeletek, az egyikben a mm, jelenlegi 50%-os promóciós szintet 60%-ra növelik, a másik elem pedig rugalmasságot biztosít a tagállamoknak, így olyan promóciós intézkedéseket fogadhatnak el, amelyek tehát többet fogadhatnak el, mint a kettő, amely jelenlegi rendelkezések szerint megengedett. Szeretnénk amilyen gyorsan csak lehet reagálni ezekre a változásokra, szeretnénk a tagállamokkal együtt megoldani ezt a problémát. A január 15-i tagállamokkal való egyez, egyeztetés során erről már beszéltünk, és a 29 és 29-én valószínűleg ezek az intézkedések elfogadásra kerülnek, és utána ezek életbe is léphetnek a kellő várakozási időszak után. Úgy számolunk, hogy ezeket az intézkedéseket minden intézmény támogatni fogja. A tagállamok, a gazdasági szereplők már tudják, hogy ezek az intézkedések érkezni fognak, és így készülnek a rugalmasságra, amely reméljük sikerül, amelyel sikerül valamennyire az Egyesült Államok célzott intézkedéseinek a hatását mérsékelni. A jelenlegi kihívásokban arra várunk, hogy az Egyesült Államok majd reagáljon. Hogan biztos úr múlt héten Egyesült Államokban, az Egyesült Államokban járt, nem sokára megint Washingtonba látogat, nagyon foglalkozik ezzel, prioritásként kezeli. Reméljük, hogy ezeket az intézkedéseket az Egyesült Államok amilyen hamar csak lehet megszünteti. Äh, Köszönjük szépen igazgató úr a bevezetőt. Több kérdés is érkezett. Sürget az idő minket, ezért azt kérem, hogy mindenki egy percben tegye fel a kérdését. Aguilar képviselő elsőként. Nagyon köszönöm, tisztelt elnök úr. Szeretném elmondani, hogy ezek az új intézkedések, amelyekkel a borszektort kívánják népszerűsíteni, ezeket üdvözöljük, csak hogy ez egy óriási szektor, amelyre nagyon is kihatott az Egyesült Államoknak a vám emelése a 40%-a az európai borexportnak az Egyesült Államokba irányul, úgyhogy ez egy nagyon hosszú, tervű, hosszú távú projekt, nem lehet csak úgy hirtelen reagálni az ilyen nehéz helyzetekre, ilyen nehéz helyzetre, amely jelenleg ennyire érinti a borszektorban dolgozó európaiakat, különösképpen a spanyolokat. Ezt nem lehet egyik napról a másikra megoldani, kompenzációs alapra van szükség, amely sokkal erőteljesebb, mint a jelenlegi intézkedések. Látjuk, hogy az Európai Bizottság reagál, de erősebb reakcióra van szükség, ugyanis úgy érzi ez az ágazat, hogy nincsenek elég ambiciózus um, intézkedések, nem lehet csak úgy kozmetikázni ezeket az intézkedéseket. Köszönöm. A tolmácsok kérték, hogy lassabban szóljanak hozzá. Csiavusza, kopusaló. Tisztelt elnök úr! Szeretném, hogyha támogatnánk a bor szektort, hogy ezeknek a vámoknak a negatív hatásait lehessen mérsékelni. Jó, hogy vannak intézkedések, de ezek nem elégségesek nagyon remélem, hogy több mint öt évig lehet majd ezeket az intézkedéseket alkalmazni, hogy a hatásuk valóban érezhető legyen. Franciaországban, Olaszországban, de más országokban is a borászati szektornak a kiválóságát védeni kell az európai élelmiszerbiztonsági intézkedéseket se felejtsük el. Nagyon rossz, hogy nem vámjellegű, tarifá, nem vámjellegű akadályok eltörléséről beszélt Hogan biztos Washingtonban. Ez engem aggaszt. Védenünk kell a mezőgazdaságban dolgozókat, a fogyasztókat is. Ne felejtsük el ezeket a fogyasztókat és gazdákat sem. De Castro. De Castro kolléga. Köszönöm, elnök úr csak egy pár gondolatom támadt. Először is szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak. Nagyon köszönöm, hogy ezt a felhatalmazáson alapuló jogi aktust meghozták. Reméljük, hogy amilyen hamar csak lehet, ezeket az intézkedéseket alkalmazni is lehet. Ami a jövőt illeti, amikor az öt éves időszakról beszélünk, akkor ne felejtsük el, hogy ezt, ezt az öt éven túl nyúló meghosszabbítást meg kell igazol, igazolni kell. Hogyha erre nem kerül sor, akkor ezzel megint csak bürokratikus terheket hozunk a gazdáknak a nyakára. Aztán ott vannak a vízmajor esetek, amelyeknél a programokat nem lehet lezárni. Ezeket a vízmajor eseteket is figyelemmel kell kísérni, ezek is léteznek, ezekre is megoldást kell találni, úgyhogy ne a gazdasági szereplők érdekei sérüljenek. Köszönöm. Dank, Frau Kollegin Müller. Müller képviselő, köszönöm szépen. Köszönjük a bevezetőt. A Renew frakció számára is nagyon fontos kérdés ez már novemberben az állásfoglalásnál ezt egyértelművé tettük. Az EU-ban a gazdák helyzetén mindenképpen javítani kell. Ön a konkrét intézkedéseket mutatta be. Úgy gondolom, hogy egy kicsit ezek előremutatóak, aztán, hogy ez elég lesz-e, azt majd meglátjuk, ki kell várni. Fontos számomra, hogy a gyorsított eljárás valóban január 29-től érvényben legyen, és ami a bortermelők segítségét illeti fontos, hogy ezt konkrétan meg is kapják. Ami a jövőt illeti, hogy egy ilyen eszközre van-e szükség, ezt kell -e kibővíteni, vagy egy alapra van szükség, ezt majd a kap jövőjével kapcsolatban el lehet dönteni. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Szajró képviselő. Gracias, presidente. En primer lugar... Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak. Nagyon köszönöm, hogy reagálnak, és ezt a felhatalmazáson alapuló jogi aktust, aktussal élnek, hogy a bor szektort vég, védjék. Látható, hogy milyen, hogy ez a magas vámtarifa éri, érinti az európai bor szektort, méghozzá nagyon negatív hatásokkal olyan országokban, mint például Spanyolország meg kell tennünk, amit csak lehet, hogy adjunk játékteret, hogy maguk a mm, termelők is hozzáférhessenek más piacokhoz. Rugalmasságot kell adni a mm, borszektorban dolgozóknak. Ez a felhatalmazáson alapuló jogi aktus jó irányba mutató lépés, viszont fontos, hogy amilyen hamar csak lehet, teljes mértékben alkalmazzák ezeket az intézkedéseket. Nem rövid távú tűzoltó intézkedésekre van szükség, hanem olyan hosszú távú intézkedésekre, amelyekkel le lehet zárni ezt az időszakot, amely sérti a mezőgazdaságunkat és az élelmiszeriparunkat. Köszönöm. Köszönöm, Aguilera képviselő. Gracias, presidente. Köszönöm, elnök úr. Ahogyan a kollégám, kollégáim már elmondták, szerintem a szándék az jó, csak a javaslat nem elég jó. Ugyanis pénzt vesz el más beruházási projektektől, a promóció oltárán feláldozza ezeket a pénzügyi forrásokat. A probléma adott, a probléma súlyos, a gazdák problémáját meg kell oldani, viszont nem gondolom, hogy a máshonnan való pénzelvonás lenne a jó ötlet. Látom és tudom, hogy a szándék jó, de nem lehet máshonnan elvenni ezeket a forrásokat. Adjuk meg a bor szektornak a megfelelő támogatást, de ne úgy, hogy ezt máshonnan vonjuk el. Ami pedig a friss, pénz, friss pénzeket lehetne alkalmazni, hogyha lennének más lehetőségek, akkor azokat kellene alkalmaznunk. Tudom, hogy még szükség van egyéb intézkedésekre is, olyan plusz intézkedésekre, amelyekkel a spanyol termelőket is védhetjük. Vito kolléga? Nagyon köszönöm, tisztelt elnök úr! Természetesen örömmel fogadjuk ezeket a javaslatokat, csak hogy ezek <clears throat> úgy tűnik, mintha ezek a, ezek a javaslatok nem strukturálisan nyúlnának hozzá a problémákhoz. Márpedig, ahogyan az autószektor, a légiipar is említette, úgy látszik, hogy mindig a mezőgazdaságot használják fel bármilyen más ipart ért negatív hatások esetén mindig a mezőgazdaságot támadják más iparok támadása után. Nagyon tartok attól, hogy a javasolt intézkedések nem elegendőek. Ahogyan már novemberben úgy most is azt gondolom, hogy a globalizációs alkalmazkodási alapot lehetne itt alkalmazni, ugyanis ezek a problémák igazából strukturális problémák, és ezeket, ezek gyakran előfordulnak, egyre kevésbé ö, tudjuk ezeket a problémákat megoldani. Ezt a globalizációs alkalmazkodási alapot itt ebben az esetben a mezőgazdaságra lehetne alkalmazni. Dofman kolléga. Ja, herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Azokhoz csatlakozom, akik már előttem elmondták, hogy az intézkedéseket természetesen üdvözöljük, de hát itt ez csak további csepp a tengerben, és azt gondolom, hogy olaj a tűzre. Ami a légiközlekedés helyzetét illeti, mindenképpen ez aggodalomra ad okot, és további intézkedésekre van szükség. Az amerikai kereskedelmi miniszter Zöller azt vizsgálja, hogy a 7,5 milliárd eurót, amit a WTO eh, engedélyezett, eh, nos ezt a célt nem tudja elérni, és ezért eh, új termékeket új tagállamban még magasabb ámokkal akarja kivetni. Olaszországban a borászatot ez nem érinti, de az, hogy százszázalékos vámokat vezessenek be a jövőben, Hát ez azt jelenti, hogy egyszerűen hetek óta egyetlen üvegbort sem rendelnek, mert az importőrök attól tartanak, hogy mire kiszállítják ezt a vám kikötőbe, addigra már változások lesznek. Úgyhogy a biztosunk újabb, frissebb ismereteit is szeretnénk megtudni azzal kapcsolatban, hogy milyen elvárásaink lehetnek. Köszönöm, Szander képviselő. Merci, merci à la Köszönöm, köszönöm a bizottságnak ezeket a javaslatokat. Van még itt egy függőben lévő kérdés. Beszéltünk az a BTO e, eszközökről, ideértve a kompenzációs eszközöket is. Igaz, hogy e, itt e, csendes javaslatokat látunk, Kérem tehát az Agri főigazgatóságot, hogy a parlament ezen irányú kérdésén dolgozzon. Második dolog, szerintem ezek a szövegek fontos, hogy amilyen hamar csak lehet érvénybe lépjenek. Így azt javasolnám a koordinátoroknak, hogy legyenek szívesek foglalkozni ezzel a kérdéssel, és kidolgozni egy állásfoglalás javaslatot. Szerintem ez az európai bor Európa, bor ágazatban dolgozóknak fontos, ideértve a francia kollégákat. Andrea kolléga, nagyon köszönöm, elnök úr. Én is nagyon örülök a sürgőségi intézkedéseknek, amelyekkel előállt az Európai Bizottság. Viszont ahogyan a többi kolléga, ugyanis azt gondolom, hogy ezek az intézkedések nem elegendőek ahhoz, hogy a ágazatot megvédjük. Szerintem a jövő, jövőben is folytatni kell a az eszmecserét, ugyanis nem konjunkturális, hanem strukturális kérdésekről van itt szó. Ezt kérdezném, hogy először is, először is plusz költségvetése van szükség, mit gondol erről, igazi nagy költségvetése van itt szükség, másrészt pedig hogyan próbálják a 60%-os társfinanszírozási rátát hogyan próbálják elképzelni, illetve nem kellene olyan piaci intézkedésekre gondolni, amelyel át lehet hidalni ezeket a kérdéseket most, amikor a kapról és a VTO-ról beszélünk. Köszönöm. Még egyszer emlékeztettek rá, hogy ne beszéljenek ilyen gyorsan, hogy a tolmácsoknak is legyen idejük a tolmácsolásra. Vinnek képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Lenne egy kérdésem. Ugyanis már sok minden elhangzott a strukturális problémákról, több mint egy milliárd eurót adunk ki arra, hogy a borászati módosításokat finanszírozzuk. Tudjuk, hogy van zöld megállapodás, van klímavészhelyzet, és hogy fenntartható irány kell vennünk. A médiában azt olvashatjuk közben, hogy éppen a verseny intézkedésekkel a harmadik országokban a multinacionálisok kerülnek előnyösebb helyzetbe. Ez a bizottság célja? És hogyha tudnak erről, akkor milyen ellenintézkedéseket terveznek, hiszen tudjuk, hogy a regionális támogatással részint meg lehetne ezen problémákat oldani. Ahogy már előttem elmondták, ezen pénzt más fontos programokból lopjuk el azért, hogy itt egy ilyen válságjukat be tudjunk tömni fenntartható megoldásra van szükség, és azt gondolom, hogy a gazdákat, a kis gazdákat kellene támogatni, nem pedig valamilyen nagy multinacionális vállalatot, amely több milliárd eurót kap így. Euh, merci, euh, président. Tout d'abord... Köszönöm, elnök úr. Először is köszönöm a bizottságnak, hogy figyelembe vette az Európai Parlament kéréseit. Ne felejtsük el, hogy mi nagyon gyorsan együtt reagáltunk frakciókon átívelően. Nagyon örülök ennek a szövegnek, de hát ambiciózusabbnak kellene lenni, sürgőségi eljárás keretében kellene ezt a dolgot megoldani. Az amerikai importőröknek a reakcióit se felejtsük el. Ott vannak a pici vállalatok, családi vállalatok az Egyesült Államokban, amelyeket hát a csőd fenyeget. Sok év óta építenek a, az Egyesült Államokban Um, az európai gazdálkodók piacot, és ott vannak azok a kis vállalatok az Egyesült Államokban, amelyek a jelenlegi helyzet miatt lehet, hogy be kell, hogy zárjanak, lehet, hogy csődbe mennek. Kompenzációs alapra, piaci intézkedésekre szükség van. Lenne egy kérdésem, február, eset, február elején esetleg diplomáciai diplomáciai egyeztetést terveznek-e, hogy Damoklész kardjaként ne lebegjen ez felettünk, illetve a piacok helyzetek gyorsan változnak, hogy lehetne gyorsabban reagálni ezekre a változásokra. Köszönöm. Dank, Frau Kollegin Ricci. Köszönöm, Ricci kolléga. Nagyon köszönöm, elnök úr. Csak egy pár másodpercre szeretnék szót kérni. A vám háborúkat eh, szenvedjük, az Egyesült Államokkal eh, történő mm, vitában a szektor sérül. Én azt kérdezném, hogy a skót viszki esetében tervezik-e a vámok eltörlését, és tervezik-e azt, hogy az Egyesült Államokban hasonló intézkedések bevezetését reméljék. Köszönöm. A kérdések végére értünk. Most igazgató úrnak megadom a szót a válasz megadására. Kérem, hogy röviden válaszoljon, mert már most túlléptük a határidőt. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr, megpróbálok röviden reagálni. Az egyik legfontosabb kérdés az, hogy a bizottság hogyan támogatja, milyen szinten támogatja a termelőket. Andrew kollégának mondanám, hogy növeljük 50-ről 60%-ra a támogatás mértékét. A jelenlegi, csak hogy jelenleg a nemzeti támogatási programokban nem használják fel a pénzeket, vagyis ott van a, a pénz, viszont nem használják mindenhol teljesen fel. A tagállamok saját maguk egyébként ki tudják egészíteni az 50-ről 60%-ra nőtt Európai Bizottsági támogatást, és el lehet menni egészen 80%-ig. Tehát támogathatják a tagállamok jobban az ágazatot. A második fontos pont, Dortmund úr utalt erre, a termelőknek, a termelők attól félnek, hogy esetleg eszkalálódik a helyzet. A bizottság ezt tudja, előfordulhat hogy, meg, hogy még jobban növeli a vámokat az Egyesült Államok, akár 100%-ig is. Foglalkoztunk ezzel, voltak már előrelépések, el is mondtam, hogy Hogan biztos úr Washingtonban jár, és Trump és Macron elnökök között is volt egyeztetés a úgynevezett Digital Sales Tax esetén, a illetve miatt, a francia borokat ért negatív hatások miatt. Amíg nincs több információnk arról, hogy a vámnak, vámoknak milyen konkrét hatásuk lesz, addig is próbáljuk megelőzni a pánikot. Fontos, hogy ne legyen szektor, fontos, ne legyen a szektorban pánik, ugyanis a szektorban érkező termékeknek a nagy részét mégiscsak Európában fogy, adják és fogyasztják el. Sok, ö, hogyha pánikot keltünk, akkor sok ö, eladó, étteremvezető, borkereskedő csökkentheti a vásárlásokat, úgyhogy hidegvére van szükség, nem szabad pánikot kelteni. Mindannyian tudják, hogy keményen, kell dolg, keményen dolgoztunk azért, hogy ezek az intézkedéseket megszüntessék. Szeretnénk, hogyha ezek az intézkedések megszűnnének. A bizottság mindig elmondja, hogy a vám nem old, a vámok növelése nem oldhatja meg a kereskedelmi vitákat. Bilaterális egyeztetésre is szükség van a jelenlegi tarifák, az jelenlegi vámoknak, az Egyesült Államok érintő vámoknak az eltörlésével tudjuk ösztönözni az Egyesült Államokat arra, hogy csökkentsék ők is a vámokat. Nem szabad elfelejteni, hogy májusban, júniusban WTO elemzés lesz a Boeing ügyről, és arról az ügyről, amely miatt ez a kereskedelmi vita elkezdődött. Nem akarunk ebbe a vitába belemenni, de muszáj lesz. Nem habozunk, mindenképpen meg fogjuk védeni a termelőinket, a termelőinknek az érdekeit, ideértve a borszektor termelőinek az érdekeit is. Nem csak a borszektorban, hanem a az olívaolaj, a sajt, tejtermékek, párlatok esetében is védjük az érdekeket, ugyanis ezek a szektorok szintén szenvednek most. A bor szektor az elmúlt éveknek a sikertörténete export szempontból is. Jelenleg 12 milliárd eurónyi bor terméket exportálunk, ebből 4 milliárd az Egyesült Államokba megy az Egyesült Államok szeretnének egy olyan ponton támadni minket, ahol igazán fáj, vagyis egy szik- sikeres szektor támadnak, ami nem más, mint a bor ágazat. Nagyon sok kár volt már az Egyesült Államokban is, ugyanis az amerikai fogyasztók nagyon szeretik az európai borokat. Egy egész ipar épült erre. A borkereskedők, a az étteremvezetők, a kiskereskedők, 108 tagja az amerikai kongresszusnak kérte a um, Trump elnököt, hogy ezeket a vámokat, um, hogy ne, ne vámokat alkalmazzon, hanem máshogyan oldja meg a tárgyalások keretében a jogvitát. Ez talán magyarázza, hogy miért nem nőttek azóta a károk, hiszen mind a két felet érik ezek a károk. Ja, vielen herzlichen Dank, aber nur eine ganz kurze, ja? Köszönöm, akkor nagyon röviden, jó? Neclarar una cuestión. El 10% Szeretnék egy dolgot tisztázni. 10%-os promóciós növelés az új pénz, nem új pénz, hanem olyan pénz, amely már megvan a tagállamokban, és amelyet beruházási projektekre különítettek el, olyan beruházási projektekre, amelyeket már terveznek. Tehát ez nem új pénz, hanem máshova korábban elkülönített pénz tehát beruházási projektekből veszik el a pénzeket, és teszik bele másik ágazatba. Ezt legyen kimondva, legyen, mondjuk ki, hogy ezt a pénzt elveszik valahonnan, hogy a barszektorba adják. Szeretne reagálni? Igen, köszönöm. Kiemeltem, és egy Spanyolországra is gondoltam, hogy nem használják teljes mértékben fel a nemzeti támogatási projekteket, terveket. Hogan biztos úr a spanyol kollégájának elmondta, hogy Spanyolországnak több követést kell eszközölnie. Ott van a pénz, az, hogy válságkezelésre, ezt már nem nagyon szeretjük, használják, vagy beruházásra, az már más kérdés. Most a, a promócióra kell ezt a, a pénzt szánni, és Franciaország jelenleg nem él ö, nem él azzal a lehetőséggel, hogy az EU-s támogatásokat kiegészítse ö, nemzeti támogatással, tehát a 60-ról 80%-ra történő növekedés ezt a tagállam tehetné meg. Köszönöm szépen, igazgató úr, a tájékoztatást. Majd tartjuk a kapcsolatot, hogy megnézzük, hogy a parlament kívánságai teljesülnek-e. A délelőtti ülésszakot hivatalosan lezárom. Kezdődik a koordinátori ülés. Ez viszont zárt ülés. Mi fél háromkor találkozunk, 14.30-kor az állatjólétel folytatjuk. Köszönöm.